Prendiamo posto. Fog, foglaljanak helyet, kérem. Prendiamo posto. Akkor foglaljunk helyet minnyáján. Erős szocialista reprezentációt láthatunk. Önt és engem. Come stai, amico mio? Very well indeed. Bene. Jó. Akkor, ha egyetértenek, elkezdenénk az ülésünket, és mindenkit szeretnék üdvözölni. Technikai okokból szeretném informálni a jelenlévőket, hogy ma finn és szlovén tolmácsolás nincsen, amiért elnézést kérünk. Igen, a napirendhez ügyrendi kérdés, igen. Az olasz rögbi csapatnak gratulálunk a szombati győzelméhez. És remélem, hogy kipihenték már az ünneplés fáradalmait, és megfelelően vezetik majd az ülést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Tímben fogunk dolgozni, ahogy említettem. Tehát ma nem lesz tolmácsolás finn és szlovén viszonylatban. Hogyha nincsenek további megjegyzések, akkor a napirendet elfogadjuk. Egyidejűleg pedig azt is szeretném elmondani, hogy az ülés végéig a február 7-i ülési jegyzőkönyvet is elfogadjuk, hogyha nincsen kifogás. A mai ülést pedig eh, az interneten is eh, élőben hallgathatják. Most pedig áttérünk a négyes pontra, és eh, szeretném megkérni a tanulmány szerzőjét, hogy adja elő, a milyen piaci intézkedésekre van szükség a KAP keretében 2013 után című tanulmányának ismertetésére. Üdvözlöm Isabel Barázsit Garrido úrral együtt mindketten kutatók, és pedig a mezőgazdasági környezetvédelmi kockázatokkal foglalkozó madridi intézetet képviselik. Most pedig rögtön szeretném a tanulmány készítőinek átadni a szót, 20 percük van, attól a pillanattól fogva, hogy elkezdik az előadást. Szeretném az Agri főigazgatóságnak is megköszönni, hogy eljöttek. Most pedig Badargi asszony, Garibó öné a szó. Köszönöm. Uh, work of a team of consult- Akkor elkezdeném. A madridi professzorokkal konzultálva hoztuk létre ezt a munkát. Természetesen több országból is voltak még szerzők. Hát Bardaki professzor spanyolul fog beszélni, én angolul. A következő pontok ra hagyatkozom majd az előadásomban először is. Szeretnénk elmondani, hogy milyen határai vannak a kapnak az árak alakulásában. Ezen kívül milyen megközelítések a VTO-val kapcsolatban, sokkal kitettebbek leszünk a globális befolyásoknak, természetesen a piacpolitika pedig azt mutatja, hogy egyre inkább nagy lesz a koncentráció a piacokon. A információs technológia szerepe is sokkal nagyobb lesz majd. Itt nézzük meg, hogy milyen három alpontra oszthatjuk ezeket az információkat. Az árak információs szállítóként szolgálnak, tehát az információkat tovább juttatják. Másodszorban a termelőknek sokkal piacorientáltabbnak kell lenniük, és sokkal jobban kell a kockázatokat is kezelni. A magán piac kezelési eszközök már túlhaladtak, tehát ezeket a jövőben nem alkalmazhatjuk. Most nézzük meg a következő kontextust. Egy bizonyos időben vagyunk, ez a T0. Azt látjuk, hogy esnek a termékek árai, olyan helyzetben vagyunk, amelyben nem tudjuk, hogy milyen mélyre esik majd az ár, mennyi idő alatt, és mi lesz a legmélyebb pontja. Itt politikai eszközökkel, proaktív eszközökkel, reaktív intézkedésekkel kell ellenhatnunk, és pedig úgy, hogy megfelelő hatékonysággal alkalmazzuk a reaktív intézkedéseket. A jövőben a piaci eszközöket a bizonytalanság kontextusában kell alkalmazni. A következő megközelítést javasoljuk a parlamentnek a megközelítés közepén piac strukturális intézkedések és élelmiszerhez való hozzáférés áll. Ez azt jelenti, hogy a árak néha nagyon nyomottak, és ez válsághoz vezet különféle politikákra van szükségünk, hogy reagáljunk a normális helyzetre és a válsághelyzetre. A normális helyzetben proaktív intézkedésekre van szükségünk, hogy a nehézségekre felkészítsük a termelőket. A válság esetén viszont reaktív intézkedésekre van szükség. Tehát ezeket szeretnénk a parlamenten most javasolni. Most, ha megnézzük a piac strukturális intézkedéseket és az élelmiszerhez való hozzáférést. Itt jobb piaci működésre van szükségünk, tehát a, a szerződésekkel, a termelői szervezetekkel, a szakmán belüli és a versenyszabályokkal tudjuk ezeket a piaci mechanizmusokat jobban irányítani. Elgondolkoztunk néhány intézkedésen is, amelyeket proaktívnak szeretnénk nevezni. Ez a kockázat menedzselési eszköztárt és politikákat öleli fel. Ide a, a származékos termékek, a future piacok tartoznak, a biztosítások, a kölcsönös alapok, és így tovább. A reaktív intézkedésekre áttérve tehát ezeket a válsághelyzetben alkalmazzuk. Azt szeretnénk eh, javasolni, hogy legyen válságkezelés, amely adhok kifizetéseket jelent, nemzeti vagy közösségi különleges eh, intézkedéseket, és ezen kívül pedig eh, közös intézkedéseket. Tehát ezzel a megközelítéssel azt javasolnánk a kap jövőjét tekintve, hogy átfogó módon próbáljuk az összes szektorban felítélni a helyzetet. Mindenfajta helyzet volt már, tehát kipróbálhatunk eszközöket mindenfajta helyzetre. Beszéljünk most egy kicsit arról, hogy hogyan tud jobban működni a piac. Tehát milyen szerződési, szerződéses mechanizmusokról beszélhetnénk. Itt nagyon fontos a standardizáció ezek ne legyenek eh, a szerződések kötelezőek EU szinten, az árakat a felek szabadon tárgyalják meg, azonban meg kell könnyíteni a tárgyalásokat eh, kényszerek nélkül, ezen kívül megfigyelő bizottságok segítségével kell megelőzni a konfliktusokat. A európai jó gyakorlatok kódexét is javasoljuk, és egy eh, EU tanúsítványt is. A termelői szervezeteknek szerepe volt a múltban, szerepe van most, és szerepe lesz a jövőben is. Hát például a zöldség és gyümölcs piacon. Ezeket az eszközöket ki lehet más szektorokra is nyújtani, terjeszteni, tehát például itt a méret és a piaci stratégiák tekintetében. A szövetkezeti modellt szeretnénk szorgalmazni, hogy a hozzáadott értéket bent tartsuk. Azonban úgy gondoljuk, hogy a válságkezelés és a kockázatkezelés eddig még nem mutatkozott nagyon hatékonynak. Koordinációs problémák voltak, nagyon heterogén problémák voltak a termelői szervezetek különféle szektorai között. Egyéb intézkedések, hogy jobban működjön a piac, tehát a szakma közi szervezetek. Az Európai Unió ismerje el ezeket az összes termék tekintetében, hogy a vertikális kapcsolatokat jobban elősegítsük, és hogy központi szerepet kapjon a standard szerződés típusok megkötése. A versenyszabályokra áttérve pedig ezek maradjanak meg, és a korábbi eszközökkel kezeljük a nem kiegyensúlyozott piaci hatalmat. Áttérek most az élelmiszerhez való hozzáféréshez. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban a gyermekek egészséges étkezési szokásokat fejlesztenek ki, sok zöldséget, gyümölcsöt egyenek. Ez fontos a családokon belül és az iskolákban is. Nagyon fontos az, hogy a szegényeknek segítsünk. Ez természetesen a szegénység elleni harccal is összefügg, és pedig az alacsony árakon biztosítandó élelmiszerek értelmében az információs technológiák segítségét is igénybe kell venni. Tehát sokkal kreatívabb elképzelésekre van szükség. Áttérek most a kezelésre Néhány elem elf különböztethető itt meg, hogy hogyan lehet új kockázatkezelést kialakítani. Új, különböző eszközöket kell kidolgozni a mezőgazdasági és a kockázat észlelésre. Legyenek eh, rugalmas társfinanszírozási elképzelések. Ne legyen semmi sem ingyen, próbáljuk rétegezni a kockázatokat, és így megosztani a felelősséget. Ezen kívül szükséges tovább képezni a gazdákat is, közös alapvető piacbiztosítási eszközöket kell európai szinten kidolgozni. Új eszközt is javaslunk az Európai Uniónak. Ez pedig a bevétel biztonsági eszköz. Ez egy állami önkormányzati feladat, azonban társfelelősség van, közös finanszírozás van, a tagállam az EU és a gazdák között, ezen kívül pedig eh, megpróbáljuk az egész Európai Unióban megjelenő kockázatokat eh, összegyűjteni, és eh, valószínűleg ez nemzeti szinten jobban működik. Ezen kívül egy úgynevezett zöld doboz követelményekkel, környezetbarát követelményekkel kell ezeket összekapcsolni. Az általunk javasolt eszközök a 68-as cikke szerint kell biztosítanunk. Most pedig átadom Barlachi kollégámnak a szót, aki spanyolul fog beszélni. Ja, dentro de las medidas. Köszönöm szépen. Vannak a hagyományok, eszközök, amelyek most a kapban benne vannak. Ez itt a, a, a, mind a magán, mind az, az állami szektorban a tárolás, és a e, tanulmány azt mutatja, hogy ezt a rendszert fel kell, meg kell tartani a jelenlegi formájában. Nos, a határvédelmi intézkedéseket illetően lehetőségek vannak arra, hogy javítsunk a helyzeten. Elsősorban a piachoz való félre, eh, hozzáférésben. Ezt a védelmet meg kell tartani, különösen olyan helyzetekben, ahol a nyersanyagoknak magas az, az ára, mint például a cereáliák, a gabonafélék, amelyekkel az EU ellátását biztosítjuk, és ez most fenyegetve vannak. Ezért azt javasoljuk, hogy tartsuk meg vagy csökkentsük, vagy egyáltalán megszabaduljunk a tarifáktól. Másik lehetőség pedig az lenne, hogy csökkentjük a tarifákat, de ez bizonyos piacokon torzulásokat okozhat bizonyos gabonatermékekkel kapcsolatban. Ezért valamilyen védzáradékra szükség lenne, amely bizonyos termékek védelmét biztosítja. Aztán a piac irányítási eszközök között a promóciót meg kell tartani. ahogy jelenleg is ezt a magas értéket képviselő termékekre kellene koncentrálni, amelyeknek a származása világos, vagy pedig olyanok, amelyek a környezetvédelemek kapcsolatosak, vagy ökológiai termékek. Aztán elő kell mozdítani a zöldség és a gyümölcs termelést és a bortermelést is, és új lehetőségeket is biztosítottuk nem is olyan régen, ugyanis új piacok is megnyíltak, és ezek új hatással voltak a termékekre, és hozzájárultak a, ezen termékek értékesítési csatornájának a ö, megkereséséhez. És vannak olyan elényök, amelyeket itt meg kell vizsgálni. Végül pedig a stratégiának része a válságkezelő mechanizmus is. Ezt pedig olyan helyzetekre használjuk, ahol más intézkedések nem váltak be, és amelyek nem tették lehetővé, hogy a, a gazdálkodók számára a negatív hatásokat kiküszöböljék. Itt például természeti katasztrófákra gondolunk, vagy a tagállamoknak az olyan fiskális intézkedésekre, amelyek a gazdálkodókkal kapcsolatosak, vagy pedig a támogatások, vagy a hitelek hozzáféréséhez a közös piac szervezés keretében kivételes intézkedéseket is hozhatunk, hogyha a piacsal kapcsolatban problémák merülnek fel és pedig olyan előre nem látható helyzetekre, amelyek megtörténhetnek. Épp ezért a költségvetésben egy tartalékot is kialakítunk, amely a költségvetés rugalmasságával e, együtt segíti ezeket. Tehát mindezek az e, intézkedések belekerülnek ebbe a rendszerbe, ebbe az irányítási e, rendszerbe, és itt egy példát adunk erre, ez pedig a marhahús és a borjuhús ágazatban. Tehát a kezelési eszközzel segítünk a biztosításokon, a közös alapokon, a jövedelembiztosítási net eszközzel, és a képzéssel és a tájékoztatással, amelyek mind nagyon fontos tényezők. És ezt a kockázatkezelési eszközt bevetjük a gazdaságok segítésére. És aztán az egész elosztási láncot segítő intézkedések, mint például a termelői szervezetek lehetővé teszik az, hogy csökkentsük a bizonytalanságot, és a bevált gyakorlatot is bevezethetjük. Ha ezek az intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy a válságot ellensúlyozzuk, akkor hozzányúlhatunk a, pénz, a, a piac igarányítási eszközökhöz, mint például a, a, a az állami vagy magántárolás, vagy pedig a határokon történő intézkedések, mint például a védelmi védzáradékok, stb. Tehát ezeket mind a különböző esetekhez lehetne igazítani. Végül pedig a tanulmány összefoglalja ezeket a megjegyzéseket, és azt állapítja meg, hogy fokozatosan kell a változtatásokat bevezetni, egy állami közvetlen támogatási modelltől eh, eh, kiindulva egy közvetlen, közvetett támogatási, állami támogatási eh, rendszerhez. És olyan válságkezelést, amely inkább a kockázatkezelésre koncentrál. A mezőgazdaságnak közös szabályokra van szüksége, amelyek egy erősebb élelmiszerellátási láncot segít, és biztosítja, hogy nincs hátrányos megkülönböztetés, és jól működő egységes piac van. Mindegyik ágazatnak szüksége van a saját intézkedési protokoll, protokolljára. A kockázatkezelési intézkedéseknek meg kell előznie és meg akadályoznia a vás, válságkezelő intézkedéseket, amelyek mindig drágábbak és kevésbé hatákényak. Az Európai Uniónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy javítson a világpiacoknak az irányításán, tájékoztatással és átláthatósággal, és jobban összehangolva a közös politikákkal, amelyek a többi politikát is befolyásolják. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőknek a beszámolót, és akkor meg is kezdjük a vitát. Nagyon érdekes javaslatokról hallhattunk, úgyhogy szerettem volna Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban nagyon fontos az, hogy a piaci, piac szervezésről, a rendtartásról is beszéljünk a kap reformja kapcsán, hiszen néha ez így elvész a számos egyéb kérdés mellett. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a tanulmányt most meghallgathattuk, hiszen nagyon világosan megmutatta, hogy azok a piaci mechanizmus, amelyek jelenleg is működnek, és azok a még működő közös piaci szervezetek, olyanok, amelyekre szükség van, és nem szabad őket feláldozni a kap reformja oltárán. Érdekesnek tartottam az, hogy pozitív példaként említették a zöldség és gyümölcs ágazatot. Véleményem szerint is így van ez egyébként. A KPS-ek 96-ból származó gyümölcsre és zöldségre vonatkozó előírásai nagyon sok mindent lefednek, számos új piac nyílt meg, és azt gondolom, hogy az operatív programok nagyon sok más agrár ágazatban is pozitív hozadékot hoznának magukkal. Egyetértek egyébként azzal is, amit a termelői szervezetek támogatásával kapcsolatban elhangzott. Igen, a közmunka, a magas minőségű feldolgozott termékek megérdemlik az, hogy piacra kerüljenek. Van már ugye egy horizontális megközelítés a közmunkára vonatkozóan, az agrár, agrár PR tevékenység zajlik a jó minőségi mezőgazdasági termékek vonatkozásában és az is megfigyelhető, hogy vannak olyan termelők, akik kicsit kivonják magukat ebből a körből, akik nem szívesen vesznek részt ilyen PR tevékenységben. De ha megnézzük, hogy az Európából származó tejet, vagy bort, vagy egyéb termékeket hogyan lehetne jobban eladni, akkor igenis szükség lenne egy kicsit több PR tevékenységre. Dacára annak, hogy sokan, mint ahogyan mondtam, kivonják magukat ebből. Ez a PR tevékenység megérdemli a támogatást az EU részéről is, hiszen ezáltal a termelők is ösztönzést kapnának, hogy részt vegyenek az ilyenfajta tevékenységben, hiszen saját termékeiknek a piacra jutását és eladását is javítanák ezzel. Sőt, Tudjuk azt is, hogy a társfinanszírozással önmagában azért nem oldható meg minden. Köszönjük szépen, Herbert. Szikiászki képviselő következik. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a tanulmány megérdemli, hogy alaposan elemezzük éppen akkor, amikor 2013 után gondolkodunk a, a kap jövőjéről. Meg kell tehát vizsgálni, hogy mi következik majd ebből a tanulmányból. Ahogy én látom, úgy gondolom, hogy az intervenciós problémákról kevés szó esett, pedig az intervenció 2013-at követően nagyon is fontos eszköz lesz. Lehet itt olvasni és hallani a biztonsági hálókról a tanulmányban, de én úgy értelmeztem, hogy mind a termelők, a gazdák és a fogyasztók biztonsága is nagyon fontos. Az élelmiszerrel való ellátás is egy nagyon fontos aspektus. Azt is azonban nagyon egyértelműen ki kell fejezni, hogy nem szabad egy nagyon fontos elemétől eltávolodni a kapon belül az intervenciókra gondolok. És itt a gabonaágazatra szeretnék utalni, százszor elmondtam már, de még egyszer utalok erre, hiszen a finanszírozás lehetőségeit szem előtt kell tartanunk. Ugye az elmúlt időszakban felügyeleti struktúrákat állítottunk fel a bőrzéken, a tőzsdéken, a bankoknál, is úgy gondolom, hogy az agrárágazaton belül is nagyon fontos lenne egy ilyen felügyelet. Túl kevés még az adat, pedig megbízható, objektív információkra volna szükség, amelyekre támaszkodhatunk, annak érdekében, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. De a társadalommal való vitánk során is érvekre lenne szükségünk, amikor az agrárágazat jövőjéről cserélünk eszmét. Aztán következtetéseket, tanulságokat is le kellene vonni az eddigi intervenciós praxisból. Egyrészt ugye elhangzik, hogy szükség van a válságkezelésre, másrészt azonban az is egyértelmű, hogy ennek magasabb lesz a költsége. Meg kell azonban vizsgálni azt, hogy ezek olyan struktúrák-e, amelyekbe bevonják a termelőket, vagy pedig úgymond kihelyezik ezt a tevékenységet, és akkor nagyon drága lesz a dolog. Még egy dolog. A rászorulóknak nyújtott élelmezési segély, illetve a gyermekeknek mm, nyújtott támogatás, vagy élelmiszer kérdés az, hogy ez piaci cél kitűzés-e, vagy pedig valami más célt segít, például az egészségügyi aspektusra gondolok a közegészség javítására, Hiszen itt sok a metszet. Hiszen van, aki azt mondja, hogy nem az agrárpolitikának a feladata esetleg ez a terület, hanem inkább szociális politika feladata az élelmezési segély nyújtása. Tehát pontosan kell megneveznünk azt, hogy mely segítség, milyen célkitűzés és mely ágazathoz sorolható. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Reimers, majd pedig Hajszling képviselő. Köszönöm, nekem egy kérdésem volna csupán. Újra és újra elhangzott, és az intézkedések között is elmondták, hogy biztosítékokat, mint piac biztosító eszközt kellene integrálni a rendszerbe. A kérdés az, hogy hogy lehet akkor megelőzni azt, hogy az agrár támogatási eszközöket ne katapultálják gyakorlatilag a biztosításokba. Tehát ne saját profitjuk felduzzasztására használják föl ezeket a pénzeszközöket a biztosítók, hanem valóban a termelőkhöz kerüljenek ezek a pénzek, legyen azok a, maguk a gazdálkodók, vagy a földterületet bérlők. Lehet, hogy egy kicsit többet költenének a termelők, hiszen úgyis a biztosítókhoz kerül a nagyobb rend, a nagyobb volumenű pénz, Úgyhogy szerintem nagyon óvatosnak kell lenni, mert amikor egy ilyen rendszert állítunk fel, akkor ennek abszolút úgymond vízhatlannak kell lennie, hogy ne legyen hibára lehetőség. Martin Eisling, parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönetet mondanék azoknak, akik megfogalmazták ezt a tanulmányt. Nagyon sok új aspektust is olvashattunk. Tehát korábban például a fogyasztó kifejezést ritkán lehetett hallani, és hát tudjuk, hogy a világpiaci szabályokkal is foglalkozunk el, dicséretes, hogy ezek a dolgok szerepeltek a tanulmányban. Az, hogy a privát és a közszférát hogyan lehet egymástól elkülöníteni, ugye itt a raktározásra gondolok, PPP konstrukciókban fönn lehet -e tartani raktárakat? Tehát ez egy nagyon érdekfeszítő kérdés és egy piac irányító mechanizmusról is hallottunk, amely révén sok döntés kerül az érintett kezébe. Ugyanakkor a transzparencia, az átláthatóság és a felügyelet a piacok vonatkozásában, tehát a monitoring az egy kicsit rövidre sikeredett itt a tanulmányban. Ugye az átláthatóság hiánya miatt és a felügyelet hiánya miatt nagyon keveset tudunk a trendekről, pedig szükség volna az ilyen adatokra, és a monitoringon keresztül pontosan látni lehet, hogy mi is zajlik a piacokon. A liberálisokkal nem sokan ér, sokszor értünk egyet, de ami a biztosításokat illeti, én is nagyon szkeptikus vagyok, itt a privát és a közszféra között azért nagyok az ellentétek. Mi van akkor, hogyha az állam például magánbiztosítókat támogat? Hát ez is megint egy nagyon érdekes kérdés, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan hová is kerülnek a pénzek, a támogatás címszólat nyújtott pénzek. Hosszas vitákat kellene folytatni ezekről a kérdésekről. Az utolsó dolog pedig, hogyha a biztonsági hálókról beszélünk, akkor jó lenne tudni, hogy ki váltja ki a biztonsági mechanizmusokat, mikor kezdik el kifejteni ezek a hatásukat, gondoljunk csak a tejválságra, ott elindult, ugye elindítottunk egy mechanizmust, amelynek a hatás elég későn jelentkezett. Tulajdonképpen addigra fél éve már óriási nyomás alatt kellett, hogy szállítsanak tejet a termelők, és ennél sokkal gyorsabban kellene lépnünk. Köszönöm. Bene, grazie Mart. Köszönöm szépen, Martin. Most jár úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a tanulmányt is. Úgy gondolom, hogy egyetértés van a bizottságunkban, hogy a kap a 2013-as időszakot követően is piaci alapokat nyugodjon, hiszen el kell látnunk az európai lakosságot élelmiszerrel, másrészt pedig meg kell védenünk a termelőket a szélsőséges piaci ingadozásoktól, hiszen ha élelmiszerre szükségünk van, akkor azt elő is kell állítani. Már előttem is mondták, hogy számos kérdés merül fel, négyet felírtam, az első valamit nem értettem jól, arról szólt, hogy a piaci eszközökre azért van szükség, hogy normálisan működjön a piac, és tehát legyen egy normális piacra vonatkozó eszköztár, és a válságban levő piacra való eszköztár. Tehát ez azt jelenti, hogy a tehát a piacot valahogy meg kell határozni, hogy mikor van rendben. És amikor a piac rendben van, akkor ezek az eszközök legyenek az érintettek, tehát a termelők kezében. Hát az állam, a politika akkor avatkozzon be, amikor válságjelenségek észlelhetők a piacon. Most jól értettem, vagy máshogy látja? Tehát mikor avatkozzon be az állam a normális piaci folyamatokban is? A második számú kérdésem. Van egy hatékony elképzelése arról, hogy a szélsőséges piaci spekulációval szemben hogyan léphetnénk fel. Egyrészt, hogyha robbannak az árak, és nagyon magasak, akkor az jó a termelőknek, viszont hogyha magasak például a gabona árak, akkor örül a termelő, viszont szomorú az, aki állattenyésző, hiszen neki ezt meg kell venni takarmányként. És hogyha ez spekulatív módon történik, akkor ez zavarja a piacot. A harmadik kérdésem, hogyan határozná meg azt a viszonyt, amely a saját felelősség, saját ellátás a gazda részéről és az állami befolyás között. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert olyan területről érkezem, ahol korábban tervgazdálkodás volt, ott árgarancia volt a termelőnek, viszont mit használt ez, hogyha belebukott az egész állam? A szocialista NDK-ban garantálták az árakat, és mi lett ennek a következménye? Összeomlott az állam. Tehát hogyan definiálna ezt a viszonyt? Szólt a közraktározásról is, az intervenciókról. Hogyan látja a jövőben az export visszatérítéseket. Szerepet fognak ezek játszani, vagy inkább nem? Bene, grazie a tutti colleghi. Köszönöm minden kollégának a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdéseket, megjegyzéseket hallottunk, hiszen mindjárt azt szeretnénk, hogy 2013 után az új kap valami újat is hozzon magával, hogy jobban reagálhassunk a válságokra. Most elég a legutóbbi problémáinkra gondolni. Most ismét Garrido úrnak adnám át a szót, utána pedig eh, Bardachi asszonynak. Bien. Muchas gracias. Voy a tratar de responder algunas preguntas. Köszönöm szépen. Nos, kezdjük az utolsó kérdéssel. Tehát mit akarunk az export visszatérítésekről? Tehát, hogy a kutatás mit mond, hogy ezeket megszüntessük-e? Nem hiszük, hogy ez egy hatékony mechanizmus a piacok számára a gazdálkodóknak a feladatait illetően és az árakkal való kapcsolatot illetően ezek nem megfelelőek. Például a minimum árak megállapítására. Az árspekulációval kapcsolatban a pénzügyi piacokon ez megtalálható, de mi nem foglalkoztunk a mezőgazdaságban megtörő árspekulációval, de nyilvánvalóan a származékos értékpapírok piacán szükség van fegyelemre. Az intervenciót illetően a válság idején például, hogyha példaként vesszük a, a tej ágazatot, akkor nyilvánvalóan az állami intervencióhoz a közvetlen piaci támogatásra kell áttérni azért, hogy a piac jobban tudjon működni. Tehát normális helyzetben jobb fegyelmet kellene létrehozni azzal, hogy a szabályozó mechanizmusokat megerősítsük azért, hogy a piaci láncot, a, az árláncot megerősítsük. És ez történik a tej ágazatban. Itt nem volt átlátható a piac, és ezért ezen javítani kellett. Kiegyensúlyozatlan volt a piac, és, és nem tisztességes módszerek uralkodtak a piacon, ezért szükség volt egy új keretre, azért, hogy a gazdálkodók és az ellátási lánc többi szereplője között megfelelő viszonyt alakítsunk ki, kiegyensúlyozott viszonyt alakítsunk ki. A képviselők említettek több olyan intézkedést, amit mi is támogatnánk. Például kiterjeszthetnénk az operatív programok működését a zöldség ágazatban. Például a különböző minőségi szinteket kellene megállapítani. Szerintünk a mezőgazdasági politikának jobban a fogyasztókra kellene irányulnia, és világos célkitőzéseket kellene megállapítani. Én ennyit akartam mondani, most átadom a kollégámnak. Szeretnék válaszolni a magán és az állami ágazatnak a szerepére a biztosításokat illetően. Mi azt javasoltuk, hogy legyen egy alapvető lefedettség, amely egy biztonsági hálót biztosít az egész gazdaságnak. Nem egy ágazatnak, nem egy termelési ágazatnak, hanem az egésznek. Tehát az európai biztonsági, biztosítási ágazatok, azok nem úgy csinálják, ahogy mi gondoltuk, tehát, hogy egy ilyen biztonsági hálót biztosítsanak, amely nem ingyenes lenne, hanem ez, erről az általános lefedettséget biztosítjuk, és a tagállamok vagy az Európai Unió ezzel párhuzamos alapokat hoz létre azért, hogy azok számára, akik e, ezt a biztonsági hálót szeretnék, azokat segítsék egy állami magánpartneri kapcsolattal. Mi nem azt javasoljuk, hogy egy átfogó támogatást adjanak a gazdálkodóknak a biztosításához, hanem a legalapvetőbb biztonsági háló létrehozására, amely egy társfinanszírozott rendszerrel lenne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném megköszönni Garidó úrnak és Papadási asszonynak ezt az előadást és a válaszaikat a vitában felvetett kérdésekre. Hogyha nincsen további kérdés, akkor áttérhetünk az ötös napi rendi pontra. amely a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályának megalapításáról szóló 73 per 2009 per LK tanácsi rendelet módosításáról szól. Két csomagról van itt szó, ez a Lisszaboni szerződés adaptációjával kapcsolatos. Mint, tudjátok a, mint tudják a kollégák, aktív módon részt vettünk abban, hogy megkértük a bizottságot, hogy a meglévő jogszabályokat harmonizálja a Lisszaboni szerződésben lévő rendelkezésekkel kapcsolatban, amely a végrehajtási eh, eh, hatáskörrel foglalkozik, ez pedig a komitológiát jelenti. Szeretném megköszönni Csolosz eh, biztos úrnak, holnap ellátogat hozzánk, hogy olyan gondosan foglalkozott eh, ezeknek a javaslatoknak a harmonizálásával. Ma eh, az első megbeszélés lesz, de ebből lesz több tucat is, amikor a csomagot próbáljuk eh, kialakítani, és akkor ezzel a harmonizálást végrehajtjuk. Most tehát ez most az első, és ez pedig a közvetlen támogatással kapcsolatos, és mint mondtam, ez a 2009-es 73-as rendelettel kapcsolatos a, én vagyok a jelentéstevő, és én bizonyos változtatásokat szeretnék a harmonizálással kapcsolatban, amelyek figyelembe vennék a közös egyetértést az intézmények között, és a végrehajtó hatóságok között. Tehát amikor az alapaktust módosítjuk, amikor a gazdálkodók jogairól beszélünk, akkor ezt e, egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében kellene megtenni. És a parlamentnek joga van a bizottságnak a javaslatát blokkolni. Tehát nem úgy, ahogy a bizottság javasolta, e, végrehajtási aktusokon, jogi aktusokon keresztül hiszen ezekben az esetekben a parlamentnek nincsen beleszólási joga. Tehát itt ugye a végrehajtási jogkörökről van szó, és a felhasználmazási alapuló jogkörökről. Ehhez szükség van a 11-es cikknek a módosítására, ugyanis a tanácsnak kizárólagos jaga van a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatban, és a Lisszaboni szerződés óta a bizottság nem nyújtott be módosítást. Itt tehát csak egy olyan rendelkezésről van szó, amely nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, tehát a Lisszabon óta kialakult helyzetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a parlamentet ugyanúgy be kell vonni a jogalkotási folyamatba olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek a kappal és a költségvetéssel foglalkoznak. Tehát a hetes módosítóban egy olyan módosítást javaslunk, amely alapján bevonnák a parlamentet a pénzügyi fegyelemmel kapcsolatos intézkedésekre, és figyelembe vesszük a nagyon szoros határidőket is. Tehát azt, ez volt egy nagyon fontos lelek, aztán a bizottság által benyújtott e, egyszerűsítési módosítókkal kapcsolatban e, ez rugalmasságot és egyszerűsítést vezetne be a tagállamok rendeletei alapján. Tehát ebben az esetben a módosítókat lehet kommentálni, és remélem, hogy mindez megtehető minden, minél hamarabb, hiszen ezek közös célkitűzések, és reméljük, hogy egyetértésre jutunk a tanácssal, és valóban előrelépést fog ez jelenteni, ez a feladat, tehát hogy harmonizáljunk a Lisszaboni szerződéssel. Köszönöm szépen Csolos biztos úrnak, aki már is jogalkotási aktusokat hoz létre Lisszabonnal kapcsolatban. És azt hiszem, hogy végezettül eh, a bizottságnak az óhaját is közölhetem, hogy minél gyorsabban lépjünk előre, azért, hogy a szerződésnek az új rendelkezéseit végrehajtsuk, és ennek alapján a döntéshozatali eljárásba bevonják teljes eh, erővel az, Európai Parlamentet. Ennyit mondanék, eh, mondtam volna bevezetőként, és most akkor átadom a szót a bizottság képviselőjének. Nem, nem. Vannak kollégák is, akik szeretnének hozzászólni. Prego. Parancsoljanak. Nagyon rövid leszek. Az ALDE részéről támogatjuk az ön javaslatait és a parlamentnek a prioritásait. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Mayer kolléga. Ja, danke, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Paolo, kiváló jelentést fogalmaztál meg véleményem szerint, és nagyon helyesen tettél különbséget a végrehajtási jogi aktusok és a delegált, tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktusok között. Ugye éveken át vitáztunk és kértük, hogy ne történjen úgymond egy zárt ajtók mögötti komitológiai eljárás, hanem a saját társ eh, és együttdöntési pozíciónkat is végre megkaphassuk. Egyszerűsítésről van szó elsősorban, hiszen így felgyorsul, egyszerűsödik a jogalkotási eljárás, de továbbra is szükség van természetesen az ellenőrzési mechanizmusokra, annak érdekében, hogy technikai átültetésről van-e szó, technikai jellegű kérdésről, vagy valóban jogalkotásról. Van most egy kis idénk, hiszen most fogjuk áttekinteni a módosítókat, és akkor fogunk tudni a részletekről is vitázni. Tartalmi szempontból nem fogunk tudni módosítással élni, de amennyiben ez lehetséges, természetesen az egyszerűsítésre mindenképpen odafigyelünk a felhalma, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében lehet egy kicsit másként szövegezni, hogy a saját jogainkat megtarthassuk, és valóban az egyszerűsítést ki tudjuk eszközölni. Köszönöm. Májer úrnak köszönjük. Március 22-én 12-kor van a módosítók benyújtásának határideje. Szerettem volna elmondani, hogyha kívánnak benyújtani módosítókat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a jelentést. Nagyon tárgyilagos módon került megfogalmazása, és nagyon jól sikerült. Nos, ami az első részét illeti, a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítást, a kiigazítást. Itt van egy pár részlet, amit azért egy kicsit csiszolni kellene. Lehet, hogy erre majd csak persze a végrehajtás során kerülhet sor. Mindazonáltal lenne egy pár megjegyzésem a tartalomra vonatkozóan, nyilván a kapra gondolok, és lesznek is módosítóim ezzel kapcsolatban. A bizottság bejelentette újfent, hogy az egyszerűsítés a kapon belül nagyon praktikus formában ölt formát. A kifizetési ügynökségeknél, illetve abból a szempontból, hogy hogyan fog a gazda támogatáshoz jutni. Nem látom még ezt, hiszen azért az ellenőrzéseknél sem láthatunk egyszerűsödést. Elhangzott ugye kör, korábban, hogy nem kell megismételni az, egyszer, a, az ellenőrzéseket, és a hatásköröknél ne legyenek párhuzamosságok. Most, mivel foglalkozunk ezzel a dokumentummal, végre ki kellene használnunk az alkalmat, hogy konkrét módosításokat fogalmazzunk meg az egyszerűsítés szellemében. Köszönöm szépen, Onicska képviselő Bové úr. Néhány megjegyzésem lenne azt illetően, hogy ez milyen gyorsan történt. Nos, tehát valóban kollektív módon kezeljük őket, de mielőtt ezt megtesszük, talán a módszerről is beszélni kellene, és lehet, hogy ennek a mezőgazdasági bizottságnak egy külön ülést kellene tartani azt illetően, hogy egyetértsünk ezeket illetően. Nos, az első bizottsága a parlamentnek azért azon dolgozott, hogy e, szabályokat fogadjon el. Nos, ez volt az első megjegyzésem, és két módosítóval kapcsolatban lenne kérdésem, amelyeket nem értem, ez a hármas, ahol kiveszünk egy részt, amelyet nem értek, hogy miért, itt a gyümölcs ágazatban, nem, bocsánat, nem erről van szó, hanem egy másik, tehát miért beszélünk itt a e, különböző anyatehényre vonatkozó támogatóságról, és a 12-ben pedig számomra teljesen érthető, hogy miről van szó. Tehát kérem ezeknek az alapját, mert nem igazán értem, hogy mi az ezek mögött lévő valóság. Bene. Uh, Luis Cabula Santos a késztala... Nagyszerű. Cabula Santos szót kért? Köszönöm. Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy a szocialista frakcióban Nagyra becsüljük a szakbizottság vezetőjének a véleményét, hiszen természetesen a Lisszaboni szerződés megfelelő módon értelmezi. Egyet értünk a megközelítésről, és teljes mértékben támogatjuk. Köszönöm szépen, Luis, de mielőtt átadnám a szót, Pacsek úrnak a bizottságtól szeretném még egyszer elmondani, hogy a mikor volt a módosítók határ ideje. Azonban eh, itt a Lisszaboni szerződés értelmében most az egyes problémákkal kell foglalkoznunk azokkal, amelyek a megvalósítással foglalkoznak. Itt nincs reform. Reform az a többi csomagnál van, amelyekről még vitázunk, tehát néhány kivétellel. De úgy gondolom, hogy a bizottság is ezt szeretné. Most pedig közvetlenül Pacek úrnak adom át a szót a bizottság részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentést, a, ez a mi javaslatunkon ö, ö, alapol, ez pedig a ö, Lisszaboni szerződésen alapul. Nagyon örülök, hogy ön, elnök úr, a jelentés tevője ennek a témának, és figyelembe vette a javaslatainkat. Megállapítom, hogy vannak eltéresek a jelentés tervezet között és a mi javaslataink között. Szeretném az első reakciójunkat közölni itt az önmódosítóit illetően. Ezek hasznosnak ítéljük. Van néhány módosítta, amely intézményi jellegű, és ezeket így hagytuk, és készen vagyok arra, hogy ezeket elfogadjuk az új komatológiai eljárás alapján és a jogal, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően. Aztán vannak szerkesztési jellegű módosítók, amelyek szintén nem jelentenek problémákat, ugyanakkor van három típusú módosító, amelyekkel kapcsolatban szeretnék egy kicsit jobban kiterni, kitérni. Ezek ez az a lényeges változtatásokat jelentő módosítók, a 12, 13 és 14 és 16. Mint ön is tudja, elnök úr, a bizottság a Lisszaboni szerződés és a már létező dolgok harmonizására gondolt, és ezért mi sem javasoltunk lényeges változtatásokat. Nos, a téma közepébe vágok, és ezek a többi módosítók, amelyek a végrehajtási aktusokat jogal, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokká alakítják. Nos, a mi módszertanunk szerint mi a végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatban olyan megközelítést alapoz, alkalmaztunk, amelyek a joga a jogalkotó által létrehozott jogalkotási keretet biztosítja, és ezért nem célozza meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Tehát ezek olyan jogi aktusok, ahol olyan adatokkal foglalkozunk, amelyeket nekünk biztosítanak, és végrehajtjuk a hatáskörünknek megfelelően azt, amit nekünk végre kell hajtani. El kell ismernem, hogy vannak olyan esetek, amelyek az alaprendeletnek, a, a mellékleteinek az alkalmazásáról szólnak. De ezek nem számtani műveletek, amelyek a bizottság szolgálatainak nem hagynak mozgásteret, tehát csak a, az alapaktusnak a jogi keretét kell alkalmazni. Van egy különleges eset, ez pedig a 9-es módosító, amely a sürgősségi intézkedésekről van szó. Itt a végrehajtási aktus a rendelet rendelkezésének megfelelően lép, és mi itt ezért érjekeztünk megőrizni a státuszkvót ennek ezt az igazolja, hogy minél gyorsabban reagolhassunk sürgős helyzetekre, ahol konkrét problémák vannak, ahol nincsenek jogalkotási, amelyekre nincsenek jogalkotási aktusok bizonyos tagállamokban. Tehát itt mi úgy gondoljuk, hogy a választásunkat jogosá teszi a sürgősség esete. Aztán a hetes módosító, azt kérdi, hogy változtass meg az eljárást a jelenlegi rendeletben. Mi azt javasoltuk, hogy őrizzük meg a tanácsnak a hatáskörét, mert úgy érezzük, hogy olyan esetről van szó, amikor a tanács nem jogalkotóként lép fel, hanem reagálnia kell igazából mozgás tér nélkül bizonyos helyzetekre. Tehát nincsen neki jogható, döntéshozási jogköre, hanem egy előre megállapított alapról kell kiindulni tehát itt tulajdonképpen csak igazodnia kell, és mi azt javasoljuk, hogy a már meglévő keretbe indlesszük ezt bele. És aztán végezetül azt mond, annyit szeretnék elmondani, hogy az erőfeszítések, e, mind azok az erőfeszítések, amelyeket az önszolgálatai és a bizottság és a tanács szolgálata tettek, remélhetőleg e, minél gyorsabban meghozzák a e, megfelelő eredményeket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Paséko úr a magyarázatát. Természetesen az a helyzet, hogy a döntéseket nem halogathatjuk tovább. A parlamentnek az a fontos, hogy gyorsan lépjen, de természetesen nem lehet az, hogy a parlament jogai ellen irányul majd ez a gyorsaság. Úgy gondolom, hogy amit itt mondunk, az arra vonatkozik, eh, hogyha a tanácsnak eh, van beleszólási joga, akkor a parlamentnek is jegyen, hiszen Lisszabon után a parlament és a tanács ilyen beavatkozási kompetenciája között már nincsen különbség. Tehát, ha a tanács beleszólhat, akkor a parlament is. Ne legyen úgy, hogy valamely intézményt kizárnak, és ezt mindig is eh, hangsúlyozni szerettük volna. Tehát tartsuk magunkat Lisszabon szelleméhez, úgy, ahogy megszavaztuk az intézkedéseket. Természetesen később is majd látjuk, hogy hogyan vehetjük figyelembe ezeket az álláspontokat. Most pedig a következő témánk, tehát március 22-e 12 óra a határidő. Most akkor áttérünk a következő pontra, ha egyetértenek vele. Itt pedig arról van szó, hogy az 1698 per 2005-ös EK tanácsi rendeletet módosítjuk, és pedig az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról van szó. Tehát vidékfejlesztés. Tehát itt arról van szó, hogy a kap egyik leglényegesebb rendeletéről van szó. A bizottságnak eh, az a javaslata, hogy eh, vizsgáljuk át, eh, hogy a szerződés 290-es cikke értelmében mely jogi aktusok felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Tehát itt különféle technikai elemekről van szó a rendelet alkalmazásánál. Most ami erre a javaslatra vonatkozik, szeretem elmondani a bizottság képviselőjének, hogy egyetértek velük, és nekem is az a véleményem, hogy a vidéki térség tekintetében nem fogunk itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében külön beleszólni. De itt van eh, rugalmasság, és ez pedig azért fontos, hogy a tagállamok eh, rugalmasan vezessék be a rendeletet. Itt horizontális technikai intézkedések is vannak, ezeket az összes ilyen technikai jellegű alkalmazásnál figyelembe veszünk, hiszen itt arról van szó, hogy a az egyes jogi aktusoknál a tanács és a parlament jogosítványai azonosak. Tehát itt nem különféle megközelítésekről van szó, de még mindenképpen a kollégáktól is kérnék ösztönzést, elképzeléseket. Tehát eh, most a kollégákhoz fordulok, de előtte Paseko úrnak. Tehát eh, mielőtt a bizottságnak átadom a szót, szeretne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor az elnök javaslatát elfogadták. Szeretném megköszönni a kollégáknak, és most pedig Szuza Uve igazgató kap Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném először is megköszönni az ön hozzászólását és munkáját a bizottság javaslatával kapcsolatban. Ezt a parlamentnek és a tanácsnak is benyújtották. Mint ahogy ön is mondta, mi a harmonizálást céloztuk meg, és a munka megasztását illetően, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően osztjuk az ön véleményt, és a nyolc módosítóval kapcsolatban annyit mondanék, hogy az egyes és a kettés, a hetes és a nyolcas valóban olyan módosítók, amelyek megérdemlik, hogy ezt a közös egyetértés alapján, tehát a komitológiai alapján elfogadják. A négyest illetően egy pontosításról van szó, és a bizottság nem lát semmit, ami ellene szólna, de ugyanakkor a hármas, ötös és a hatos módosítókkal kapcsolatban nem igazán tudjuk önt követni. A hármas módosítóval kapcsolatban miről is van szó? Arról van szó, hogy a lehetőséget megnyissák a termelői csoportok számára, hogy egy eh, elindulási segít, támogatást kapjanak mind a 27 tagállamban, kivéve a gyümölcs és a zöldség ágazatot. Miért is ezeket? Nyilvánvalóan tudják önök is, hogy a, a zöldség és a gyümölcs az első pillérbe tartozik a 12 tagállam számára, amelyek nem régen lettek az unió tagjai. Nos, felermül, felmerül a kérdés, hogy miért ne szélesítsük ki eh, a hatáskört. Eh, azért, mert a demarkációs zónák eh, nem teszik lehetővé ennek a rendeletnek a megvalósítását, végrehajtását. Tehát a tejcsomaggal kapcsolatos megoldások itt nem lehetségesek, tehát, mint ahogy mondtam, a 12 tagállamban a gyümölcs és a zöldség terülés, termelés miatt nem lehetséges. Nos, nézzük az ötös módosítót. A regionalizált államok helyzetében van több olyan program, amely támogatást nyújt a veszteségeknek az ellensúlyozására. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2010 végén, végén lezártunk egy folyamatot több tagállammal is, amikor is mindent megtettünk azért, hogy az a megosztott igazgatási munka proaktívan történik, tehát hogy ezeket a kockázatokat elkerüljük. Másrésztről a bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy egy program igazgatása hatósága proaktív módon végezze az irányítást és az ellenőrzését, és az ön módosításában említett rugalmasság veszélyezteti ezt. Tehát az igazgatási hatalság és a pénzügyi végrehajtási jogok közötti kapcsolatot. Ezért a szolgálatok nem tudják elfogadni ezt a módosítót. Végül pedig az a módosító, amely a dátummal kapcsolatos, az mva val kapcsolatos kapcsolatban a bizottság azt javasolta a különböző alapok számára, hogy ugyanolyan fegyelem legyen, tehát hogy a közhatóságok nem jogosultak az áfa áfára, Miért is? Azért, mert már az kezdetektől fogva a javaslat minden alappal kapcsolatban ezt az elvet követte, és és ez az embára is épp úgy vonatkozik, mint a többire, és épp ezért, elnök úr, úgy látjuk, hogy a helyzet megváltoztatása az túlmutat a harmonizáláson. A bizottságnak a szolgálatai együtt gondolkodnak a 2013 utáni időszak problémáiral, de jelenleg az ellenőrzés, a hiba százalék és más szempontok miatt ezt meg akarjuk tartani. Nos, tehát azt hiszem, elnök úr, hogy a nyolc módosítót mind sorra vettem, és szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon örülünk annak, hogy látjuk, hogy a bizottság és a parlament munkája az közeledik, és ez a harmonizációs lépés is ezt mutatja. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! A módosítók kapcsán talán lesz majd még további eszmecsere, hogy jobban megérthessük mindezeket a megjegyzéseket. Nincs már túl sok időnk, úgyhogy összefoglalva röviden. Tehát a hármas módosító a zöldséggel és gyümölcsel kapcsolatban ezt azért vettük fel, mert egy új szövegrész került az alapszövegbe is. Ugye Arról van itt szó, hogy a gyümölcs és zöldségtermelők számára nem fenntartott támogatásokat kell szabályozni. Ötös módosító. Itt nem változtatásról van szó, hanem inkább azon tagállamokról, akiknél működik egy regionális igazgatás, hiszen tudjuk, hogy nemzeti szinten kell akkor ezt a témakört szabályozni is, különben túlságosan széles körben kerül majd interpretálásra egy-egy ilyen jogszabály. Köszönöm szépen még egyszer ha nincs további hozzászólás, akkor a módosító benyújtásának határideje, ez is itt is március 22 déli 12 óra. Köszönetet mondanék a kollégáknak. mi suggerisce il segretariato, dato che il vicepresidente Vacevoschi sta tardando qualche minuto. Alelnök úr, Wojciechowski úr kicsit később érkezik, úgyhogy módosítjuk akkor a napi rendünket, és nem a hetes pont következik, hiszen Wojciechowski alelnök úr lenne a jelentés előadója, a kék nyelvbetegségre vonatkozóan, úgyhogy javasolnám, hogy ezt halasszuk el, és inkább a következő napirendi ponttal folytassuk, hogy megérkezhessen az előadónk. Tehát a nyolcas nap pont, nyolcas pont következik, hiszen Fontána képviselő itt van, úgyhogy ha egyet értenek vele, akkor a nyolcast vennénk előre, és ezt követően következne a hetes. Jó, ha egyetértenek, akkor így járunk el. Tehát 8-as napirendi pont, megállapodás az EU és Marokkó között a mezőgazdaság és halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációról. Fontána óra az előadó. Igaz, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság itt az illetékes bizottság, hiszen ugye kereskedelmi jellegű megállapodásról van szó, mégis nagyon fontos a mi véleményünk, hiszen a Marokkóval kötendő megállapodás, hogy a liberalizációról szól, nagymértékű liberalizációról a mezőgazdaság és a halászati termékekre vonatkozóan. Ugye a Lisszaboni szerződés a parlament hatáskörét kiterjesztette, és a parlamentnek jóváhagyását kell adnia, amennyiben ilyen megállapodások megköttetnek. Miről is van szó? Az INTA felé egy véleményt kell megfogalmaznunk, tehát arra van szükség, hogy a szavazás időpontjára többségben legyenek azok, akik egyet tudnak érteni, tehát támogatni tudják, vagy pedig elutasítják a megállapodást. Az agrár szakbizottságnak tehát véleményt kell megfogalmaznia, és de Gucht biztos úr felé is kértünk pontosítást, mire megkapjuk ezt a levelet, addigra eltelik egy kis idő, úgyhogy kellene kicsit módosítani a szavazáson és a módosítók benyújtásának határidején is. Az elmúlt héten szavaztunk a Papasztamkovsz jelentésről Strasbourgban, de ezzel kapcsolatban is nagyon sok az aggodalom a liberalizáció tekintetében nyilván a megállapodás tartalmára vonatkozóan, és erről már többször szóltunk korábban is, nem is akarom rabolni a szót és az idejét a jelentéstevőnek, csak egy dologra hívnám fel a figyelmet. Ugye bejelentésre került egy közlemény az agrárminisztertől, a marokkói agrárminiszter levele, amit megérkezik, ezek, ezt természetesen továbbítom önök felé, és nagyon különleges helyzet állt elő a marokkói piacon és egyéb érintett országokban is, Észak-Afrikában, amit ismerünk is a válság közepette. Azonnal megadom a szót most Fontana úrnak, és aztán pedig következik majd a vita. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék minden árnyékjelentéstevőnek és minden munkatársnak köszönetet mondani, akik dolgoztak ezen a véleményen. Ugye az Intában fogják majd ezt megvitatni, ott Bové úr az illetékes, úgyhogy bizonyára neki is lesz hozzáfűzni valója itt a vita során a témához. Én arra tettem kísérletet, hogy összefoglaljam mindazt, ami az első eszmecseréből kikristályosodott az Agrár Szakbizottságon belül. Azt kell mondanom, hogy a javaslat, a bizottság javaslata, hogy eh, az EU és Marokkó között létrejöjjön egy ilyen megállapodás, mindazoknál, akikkel én beszéltem, eh, hát ellenkezést váltott ki, hiszen mit is jelent ez az agrárágazat számára? Nagyon sok problémát az európai agrár országok számára, különösen a földközi tengeri országokra gondolok itt. Óriási verseny keletkezne, amelyel szemben nincsenek felvértezve a saját termelőink, és egyéb problémák is jelentkeznének, hagy emlékeztessek arra, hogy korábban is szóltunk már a műtrágyákról és a különböző ö, olyan szerekről, amelyeket nálunk nem alkalmaznak szemben ö, egyéb országokkal, harmadik országokkal. Aztán a földrajzi árujelzők abszolút figyelmen kívül hagyatnak hiszen sokszor azt emlegetük, hogy majd az erről szóló vitákat a későbbi eszmecserék alkalmával fogják körüljárni de emlékezünk arra is, hogy az unión belül is nagyon sok probléma alakulhat ki a Marokkó közeli régiókban. A spanyol kollégák jelezték a problémát a verseny területén, mert a spanyol termelők és a földközi-tengeri régióban Görögország számára is gondot okozhatnak ezek a Marokkóból származó liberalizált vámú termékek. Az egyes ágazatok és itt látható, hogy nem csak egyes, hanem nagyon sok ágazat számára káros lehet ez a megállapodás, nem csak az EU-n belül, hanem Marokkóban is. Ugyanis feszültségek alakulhatnak ki az egyes országok között, és ezért fölvetődik a kérdés, hogy valóban jólétet teremte majd egy-egy ilyen megállapodás, avagy a visszájára üt, mind Európában, mind pedig Marokkóban. Mindezt mérlegelve úgy gondolom, hogy a, az INTA számára nyújtott véleményünk negatív lesz. Persze, hogy vitát folytatunk majd erről a kérdésről, és meg fogom hallgatni a kollégák véleményét is, Amennyiben kérik, nagyon szívesen tisztázok még más kérdéseket is, más aspektusokat is. Elnök, köszönöm. Akkor megnyitnám a vitát. George Lyon következik, majd pedig Erenc Garcia asszony. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Lorenzónak megköszönni a kiváló munkát a javaslat tekintetében. Megvitattuk, és úgy gondoljuk, hogy itt a Nyugat-Szahara tekintetében jó lenne, hogyha tisztábban látnánk. Tehát a bizottság foglalkozik a nyugat-szaharai területtel a javaslatában, vagy nem? Igazából erre soha nem kaptunk megfelelő választ. És természetesen a támogatásunk attól függ, hogy a nyugat-szaharai terület helyzete milyen. Köszönöm. Köszönöm, George. Erránt García asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni Fontána úrnak ezt a kiváló dokumentumot. Nagyon jó javaslatot terjesztett elő. Jó az, hogy megkérjük az INTA bizottságot, hogy szavazza le ezt a liberalizációról szóló megalapodást. Például az Olaf is ellenzi, hiszen nagyon fontos kérdésekről van szó. Tehát például az importárakról. Azonban az Európai Parlamentben is voltak panaszok más szakbizottságokban is, hiszen itt voltak egészségügyel összefüggő, környezetvédelemmel összefüggő problémák. Ezeket a problémákat eh, tisztázzuk, mielőtt megszavazzuk a szöveget. Nagyon sok oka van annak, hogy miért ne szavazzuk meg ezt a szöveget. Nem csak a, a zöldség és gyümölcs termelők ellenzik a megállapodást, hanem sok egyéb probléma van még. Éppen ezért az Európai Parlamentnek mindenek előtt a fogyasztókra kell gondolniuk, azonban a termelőkre is. Így minimális normákat be kell tartani a megállapodásban is. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni Gratulálok Fontana úrnak a kiváló jelentéshez, és senki se értsen félre. Tehát nem ellenezzük az ilyen megállapodásokat harmadik államokkal. Azonban, hogyha erről a megállapodásról beszélünk, akkor Mm, el kell mondanunk, hogy az európai termelők számára itt negatív hatások számíthatunk. Főleg a spanyol termelőket érintené negatív módon a megalapodás Murciában, Andalúziában, a Kanári-szigeteken. Éppen ezért nem szavazhatjuk meg ezt a szöveget. Éppen ezért nyíltan ki kell ezt jelentenünk, tehát amíg igazából nem változott meg az importárakról szóló rendelet, addig nem szavazhatjuk meg ezt a megállapodást. Tehát várjuk ki, amíg a marokkói királyság lép. Tehát itt alapvető változásra van szükség, és pedig a kölcsönösségre. Köszönöm szépen, Mátó úr. A kölcsönösség az nagyon fontos, erről szavaztunk a plénumon is. Danielsen úr. Köszönöm szépen, Elnök úr. στο θέμα αυτής της συμφωνίας. Απ' τη μια βεβαίως έχουμε την Ευρωμεσογειακή. Nos, megvan az euró-mediterrán megállapodás, e, és megvan a végrehajtási kerete, jelenleg ugye ez a régió nem stabil, ugyanakkor konkrét problémák is vannak, amelyekre nincsenek válaszaink. Például nem tudjuk, hogy a, a nyugat-szaharadi ötözetben tiszteletben tartják-e a különböző kétoldalú megállapotásokat. Ezen kívül bizonyos számú termékcsoportokkal kapcsolatban is vannak problémák. Az Európai Unió már hangot adott annak, hogy a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos megközelítést felül kellene vizsgálni, ugyanis a mezőgazdasági ágazat nem lehet mindig vesztese ezeknek a kétoldalú megállapodásoknak. Nagyon nehéz álláspontot kialakítani ezekkel a fontos kérdésekkel kapcsolatban, és egy egyenes választ adni, tehát hogy igen vagy nem elmélyíthetjük még a gondolkodásunkat, hiszen idő lesz rá, és talán ez lehetővé teszi majd, hogy kialakítsuk az álláspontunkat, és lehetőséget biztosít arra is, hogy ne támogassuk ezt a megállapodást. Jegle asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A néppárt részéről szeretném elmondani, hogy osztjuk az aggályokat. Az elnök is azt mondta, hogy nem egyszerű a helyzet jelenleg a földközi tenger mellett lévő országokkal. Hogyha erre a megállapodásra gondolok, de hogyha nem csak erre gondolok, hanem parlamenti képviselőként, akkor óvatosnak kell lennünk. Ezeket az aggályokat, amelyeket hallottunk, én is osztom. Gondoljunk bele, hogy mennyit lobbiznak azért, hogy szavazzuk meg ezt a megállapodást. És hányszor győzködnek minket, hogy a megállapodás nem jár azokkal a negatív hatásokkal, amelyektől tartunk. Azonban mezőgazdasági szakbizottságként a saját érdekeinket kell figyelembe vennünk, és nem engedhetjük meg, hogy a mezőgazdasági politika, az erő, európai kap nélkül szülesenek ilyen megállapodások. Ott voltam a Strasburgi plénumon, amikor a koreai megállapodásról vitázunk. De Höcht biztos egyszer sem említette meg az agrárpolitika szót, pedig jelentkeztem a témához, de csak ipari javakról volt szó, szolgáltatásokról, Egyrészt minden megállapodás vonatkozik a mezőgazdaság területére is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a mezőgazdaság is megfelelő hangsúlyt kapjon. Egyetértek az előttem felszólóval. Ne vitázunk többet, utasítsuk el igazából meg is szavazhatjuk, ha a feltételeket mi is alakíthatjuk. Kész vagyok tárgyalni, kész vagyok a feltételekről beszélni, azonban pillanatnyilag nem úgy néz ki, hogy esélyünk lenne. Amíg pedig nincs, addig elleneznünk kell a dolgot. Köszönöm. Bové, úr, és utána Capula Santos úr. Azért szeretnék hozzászólni, mert én tagja vagyok az Agrinak, akkor is, hogyha a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban jelentéstevő vagyok. Nagyon örülök ennek a javaslatnak, tehát Fontana úrnak a javaslatának, amely megfelelő egyensúlyt alakított ki. Van egy kérdés ugyan, például a külkereskedelem struktúráját illetően, amelyet jobban ki lehetne dolgozni. Azt hiszem, hogy a bizottság tagjai tudják, hogy azok az országok, amelyek exportálnak, Marok- Marokkóból például Európában, nagyon nagy sor struktúrák, tehát nem a kis termelőkről van szó. A, a a marokkói termelésnek egy harmadát az Azura nagy vállalkozás exportálja, és ez a vállalkozás vannak európai tőkéi, de ugyanakkor van egy probléma is vele kapcsolatban, mert ez olyan a nyugat-szaharai területeken van. Tehát ez egy lényeges probléma, és ezért van a nemzetközi kereskedelmi jogokkal kapcsolatos kérdések merülnek fel állandóan. Tehát amikor a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak az el, elnökét megkértem, hogy mind a jogi szolgálatnál, mind a bizottságnál foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, ugyanis ez egy a nemzetközi kereskedelem területén ez egy jogi kérdés. Tehát, hogy Marokkóval kapcsolatban hogyan állunk? Úgy tűnik, hogy a külkereskedelmi biztos biztos úr azt mondja, hogy nem nekem kell válaszolni erre, hanem Eston asszonynak. Hát, hogyha, hogyha nem Eston asszony, akkor meg ki fog erre mégiscsak választ adni? Tehát furcsa a helyzet. Az Egyesült Államoknak is nyilvánvalóan problémája van. A kereskedelmi miniszter, tehát a külkereskedelmi Robert Zelik miniszter rendezte ezt a problémát, és világosan szétválasztotta a kettőt. Tehát én akarok, nem akarok most egyben a politikai kérdésekkel foglalkozni, ez egy másik területet tartozik, de a kereskedelmi kérdésekkel foglalkoznunk kell. És ez problémát jelent, ugyanis, hogyha azt válaszolják nekünk, hogy nem világos a kérdés, akkor ez azt jelenti, hogy az első kereskedelmi megállapodás sem világos. Tehát ezzel a Marokkóval kötött megállapodással kapcsolatban alapproblémáról van van szó. Tehát nem tudjuk ma még, hogy mikor kapunk erre a kérdésre választ. Hogy két hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva. Az első kérdés, amelyet a parlamentnek föl, amelyet föltettünk, az három hónapot igényelt azért, mert ilyen összetett a válasz. Nos, ma ébernek kell lennünk, azért, mert a kistermelőknek a jövője Marokkóban, vagy Tunisziában, vagy Egyiptomban, azok, az központi kérdés. És ebben a megállapodásban sajnos e, amikor beszéltünk a marokkói e, termelői e, szervezetekkel, és velük találkoztam Strasbourgban, úgy láttam, hogy nem az ő, őket fogja kedvezni ez marokkói miniszter egy kicsit lehet, hogy ezt máshogy látja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Olyan témáról van szó, amelynél nagyon egyszerű felszólalni, véleményt mondani, hiszen mi főleg a termelőket védjük európai képviselő vagyok. Mi mindjárt európai képviselők vagyunk, és az összes témával foglalkozunk kell, mely ezzel összefügg. Most eh, Afrika északi része lángokban áll. A marokkói királysághoz különleges kapcsolatok fűznek, eh, gazdasági, politikai kapcsolatokról van szó. Az ország politikailag megnyílt. Ez az ország eh, nagyon kevési szélsőséges. Éppen ezért az az álláspontom, hogy ezt a megállapodást ilyen egyszerűen elutasítani nem lehet, illetve szerintem nem túl jó javaslat az, hogy utasítsuk el most ezt a megállapodást. Véleményem szerint a bizottságunknak támogatnia kellene a megállapodást. Ezután természetesen ellenjavaslatokat is tehetünk, de már hosszú évek óta kereskedelmi kapcsolatokat folytatunk Marokkóval. Ez a megállapodás pedig ezt a különleges viszonyt is tükrözi. Bové kolléga említette az előbb, hogy a kistermelőket érinti majd a megállapodás. De vannak például exportvállalatok is. Az exportőrök azok általában megszerveződnek nem kételkedünk abban, hogy a mezőgazdasági szektor nagyon lényeges szektor Marokkóban, hiszen számos munkahelyet teremt. És ennek következtében az Európába történő kivándorlás is csökken. Nem szabad ezeket a szempontokat sem elfelejteni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Agribizottságnak védenie kell az európai termelőket is a megállapodásnak pedig eh, a lehetőleg kiegyensúlyozottabbnak kell lennie. Ez vonatkozik a környezetvédelemre is. Azonban szerintem nem túl észszerű egyszerűen lesöpörni az asztalra ezt a javaslatot. Köszönöm. Most eh, Tarabella úr. Először néhány eh, reflektálás Luis kollégára. Emlékszem, amikor 1986-ban a spanyol és portugál gyümölcsöket visszakérték a francia gazdálkodék. Nos, mindezeket megoldottuk az Európai Uniónak köszönhetően. Nos, ezt csak azért említettem, mert megértem az ottani marokkói gazdálkodóknak az ellenállását. És szeretnék rámutatni, hogy a különböző megállapodásokat illetően elsősorban ez a mediterrán kérdés lesz a legaktuálisabb, nem csak a politikai helyzet miatt, hanem más területeken is, tehát nem csak a szavak szintjén, hanem a, a tettek szintjén is tenni kell valamit. Tehát meg kell változtatni ezt a megállapodást, és figyelembe venni azokat a rendeleteket is, Eh, amelyeket, eh, amelyek ide vonatkoznak, tehát ne legyen semmi sem tabu. Itt vannak például a tarifával eh, foglalkozó kérdések, az ültséggel kapcsolatban, tehát a különböző Európai Unió belüli és kívüli termélési kérdések. Nos, Marokkóval kapcsolatban van egy visszatérő kérdés, amelyel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a e, különböző termelési feltételek és az emberi jogok kérdését, e, e, kérdésének a kezelése, az ugye ugyanolyan kérdés, mint amely Kolumbiával kapcsolatban már előfordult. És nyilvánvalóan azért említem itt Kolumbiát, mert ott ugye sorra öldösik azokat, akik a dolgozók, a munkavállalóknak a jogait szeretnék megvédeni. Nos, van itt több elem is, de annyit szeretném inkább mondani, hogy nem lehet csak egy kézlegyintéssel visszautasítani, hanem módosítani kell ezt a, a megállapodást. És ez egy gesztus is lenne a jelenlegi helyzetben. Tehát, hogy a termelésnek a társadalmi feltételeit tiszteletben kell tartani Nos, például azok a pakisztánok, akik az én országban, Flandriában szedik a gyümölcsöt, vagy mások más országokban, az nem tudom, azok a, te, azok a munkások nem tudom, hogy európai feltételeknek megfelelően vannak elszállásolva, vagy fizetve, stb. Ezekkel is kellene foglalkozni. Köszönöm szépen. Gutierrez kolléga kapna most szót, de hát most a problémát említeni kell, hogy nem tudjuk módosítani, csak igent vagy nemet mondhatunk. Tehát ez egy probléma. Hát szeretnénk ugye következeteseknek lenni, de hát nem tehetünk mást. Elnök úr. Köszönöm szépen. Én egyet tudok érteni azzal, amit az előttem szólók is már megfogalmaztak. Különösen a szocialista koordinátorral érek egyet, értek egyet. Hogyha szavazunk erről a jelentésről, akkor ez nem azt jelenteni, hogy egyszerűen elutasítjuk ezt a megállapodást, hiszen ez nem lenne egy kiegyensúlyozott álláspont. Agri szakbizottságként azt a kérdést kell feltennünk, hogy rosszabb-e ez a megállapodás, mint az, amit 2003-ban írtunk alá. Aztán azt is fel kell tennünk magunknak kérdésként, hogy a 2003-as megállapodásból mi lesz, hogyha ezt a mostani megállapodás tervezetet elutasítjuk. Visszatérünk akkor a 2003-as megállapodáshoz? Úgy gondolom, hogy ez az új megállapodás mindenképpen javította a korábbi 2003-ban az Európai Uniós intézmények által aláírt megállapodást a vámokkal kapcsolatban, az árakkal kapcsolatban, a stabilitással kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy aggodalmakat is okoz majd egyes ágazatokban ez a megállapodás, de az, azt gondolom, hogy esélyeket is tartalmaz. Ugye európai termékekről is szó van, amelyek Marokkóba kerülnek amelyeket Marokkó importál. Ha most attól félünk, hogy érzékelni fogjuk ezeket az aggályokat, amelyeket éppen megfogalmaztunk itt az Agri Szakbizottságban, például a zöldség és a gyümölcs vonalkozásában, akkor azért emlékezzünk arra, hogy ez eh, a kontingens csak 6% az összes terméknek. És persze a beszállítási árak vonatkozásában jogosak ezek a félelmek, de az import ára rögzítve szerepel ebben a megállapodásban. Aztán van egy olyan javaslat is, egy olyan tervezet a tanács előtt, Spanyolország vonatkozásában, ahol az ellenőrzéseket módosítanák. Azaz azért vegyük komolyan ezeket a kérdéseket. Politikai jellegű vitát is folytatunk, illetve folytatnunk kellene hiszen vannak, akik azt mondták, hogy az korábbi 2003-as megállapodás nem is került igazából átültetésre. Parlamentként azonban, és Agri is az a kötelezettségünk, hogy figyeljünk oda arra, hogy a megkötött megállapodások érvényesüljenek. Éppen ezért nekem az a véleményem, hogy túl egyszerű lenne elutasítani ezt a megállapodást, pedig egy nagyon fontos megállapodásról van szó. Meg Guinness asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A déleurópai szakértő kollégámnak fogom majd átadni a szót a részletekért, de ami az általános aspektusokat illeti az ilyen megállapodásokra vonatkozóan, és a múlt héten is beszéltünk erről, az az, hogy az agrárfejezeteknél a bizottság nem szán elég figyelmet arra, hogy mi lesz ezeknek a következteté, következménye az, az agrárágazatra. Például a termelési sztenderdek, az ellenőrzések és a felhasznált alapanyagok, és azoknak az ellenőrzése, ezek a non-trade, tehát nem kereskedelmi jellegű kérdések, ezekre nem szánunk elég, elég figyelmet úgyhogy ez nagy aggályjal tölt el engem, és ennek a megállapodás kapcsán is ez a véleményem. Persze, hogy most igent vagy nemet kell mondanunk, tehát nincs meg az az alternatíva, hogy módosítani tudjuk, és ez egy elég nehéz helyzetet teremt számunkra. A brazil marhahús importtal kapcsolatban hasonló helyzetben voltunk, és elég nagy feladat volt számunkra, nagyon nagy erőfeszítésbe és időbe tellett, hogy a bizottságot meggyőzzük a brazil marhahús importtal kapcsolatos problémákról. Kritikus ponthoz jutottunk el, úgyhogy most meg kellene próbálni előre jutni, és a bizottsággal meg kell értetni az aggájainkat. Szerettem volna itt a szakbizottságon elmondani, hogy remélem, hogy a bizottság kiolvassa a múlt heti jelentésünknek a részleteit is, és ennek alapján fog tovább lépni az agrárágazat vonatkozásában. Ez nem csak a termelőknek az érdekeit szolgálja. Nagyon sok minden más is szó van a termelőkről, a szakszervezeti jogokról, munkavállalókról és nem lehet bármi áron kereskedni, úgyhogy ezt kérem szépen, hogy mindenki fontolja meg. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kétségtelen, és én is egyetértek azzal, ami elhangzott, a papasztamkosz jelentés elfogadásra került, mi voltunk az előadójának a témának, és nagy a parlamenten belül is a többség a szabályok kölcsönös eh, elismerése és betartása egy nagyon lényeges aspektus. És érintve érzem magam eh, itt a specifikus eh, téma kapcsán, és nem a Mercosurról van szó, vagy Latin Amerikáról, hanem Marokkóról, amelynek döntő szerepe lesz az egész régióra nézvést. Nem szabad ahhoz hozzájárulnunk, hogy a helyzet még tovább eszkalálódjon. Nyilván a bilaterális megállapodásoknál arról van szó, hogy inkább multilaterális megállapodást szeretnénk, hiszen a bilaterálisok, bilaterális megállapodások esetében nagyon sokszor a mezőgazdaság húzza a rövidebbet. Nincs még módosításokra vonatkozó határidő, hiszen nincs meg még a bizottságtól a levél, de mielőtt Lorenzónak megadnám a szót, Clark úrnak adnám meg a szót a bizottságtól. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel követtem a vitát és a parlamenti képviselők hozzászólásait. Egy pár megjegyzést engedjenek meg, szinte válaszként. És korrigálnák is, korrigálnék is egy pár tárgyi tévedést, amely úgy tűnik, hogy itt beszüremkedett a vita során. Számos kolléga említette a politikai kontextust, amelyben most manőverezünk. Valóban egy válság közepette. És tudjuk, hogy elég instabil a helyzet Marokkóban is, amely egy olyan ország, amely nagyon fontos politikai és gazdasági reformok előtt áll. A múlt heti pénteki ülésen a tanács üdvözölte azokat a gazdasági és politikai reformokat, amelyek körvonalazódtak, és ahogyan itt ma délután is elhangzott itt, nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen üzeneteket közvetítünk Marokkó felé, mint partnerország felé, főleg a tekintet, hogy akarjuk-e valóban ezt a megállapodást, vagy pedig visszautasítjuk. Mert hogyha ez a szakbizottság így ö, fogalmaz, akkor tulajdonképpen ezzel elutasítjuk a marokkai bevándorlókat, a potenciális munkavállalókat és a te, termékeiket is. Hát amennyiben ezt az üzenetet közvetítjük, ez nem, nem egy túl jó üzenet Marokké felé a mostani politikai helyzetben. A nyugat-szaharai kérdéssel kapcsolatban egyetértek Bové úrral, amikor azt mondja, hogy a szakbizottságnak nagyon világos válaszra van szüksége a bizottságtól. Én sem érzem jól magam, és nem, nem akarok egyértelműen fogalmazni, még nem is vagyok abban a helyzetben, hogy ma választ tudjak adni arra az alapvető kérdésre, hogy a most hatályos megállapodás, illetve a jövőbeni megállapodás lefedi -e a nyugat-szaharai régiót is. De ezt a választ egy pár napon belül meg fogom adni, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, befolyásolja-e a választ, igen vagy nem érinti-e Nyugat-Szaharát is ez a megállapodás. Nagyon gyorsan próbálom majd választ adni, és nyilván ez is kihatással lesz az önök véleményére, függ tehát attól, hogy Nyugat-Szahara beletartozik -e ebbe a körbe, vagy sem. Megpróbálok rövid lenni, de szeretnék még egyszer mondom egy pár dolgot e, egyértelműsíteni a megállapodással kapcsolatban. A véleménytervezetben ugye az szerepel, hogy ez egy aszimmetrikus megállapodás Marokkó javára azért azt látnunk kell, hogy az import 45%-a és az export 55%-a Marokkó vonatkozásában kerülne liberalizálásra. Ez a határba lépés napjától lenne így, és onnantól kezdve az Európai Uniós részesedés 55% marad, tehát az import esetében 55% lesz, miközben Marokkónál az Európából érkező import 7%-át kellene liberalizálni. Tehát azért itt igenis arról van szó, hogy az Európai Unió vonatkozásában pozitívum, pozitív hozatéka lesz ennek a megállapodásnak. Tehát nem igaz, hogy aszimmetrikus lenne az eredmény. Egy másik dolog. A versenyre vonatkozó megállapítások és az európai termelőket érő versenyhátrányok. Ha megnézzük a megállapodást, akkor az import növekedés a kulcsfontosságú ágazatokban az összeurópai termeléssel összehasonlítva egyértelmű a helyzet. Például két század százalékkal nőne a fokhagyma import, és a paradicsomok vonatkozásában is hasonló százalékról tudok beszámolni. Az eper vonatkozásában két és fél százalék lenne az arány, amiről be tudok száz, számolni. Az utolsó megjegyzésem, számos megjegyzés elhangzott itt a termelési standardekkel a munkavállalók és a szakszervezetek jogainak a fogyasztói biztonságra vonatkozó követelményekkel kapcsolatban. Minden nemzetközi megállapodáshoz hasonlóan az Európai Uniós fogyasztóvédelmi elvárások érvényesülni, kötelezően kell, hogy érvényesüljenek. Tehát nincs arról szó, hogy Marokkó úgymond megúszná ezeknek a teljesülését, teljesítését. Marokkónak tehát a jelenlegi SPS normáknak meg kell felelnie. Tanulmányokat készítettünk annak vonatkozásában, hogy a növényvédőszerekkel hogyan is bánnak a marokkói termelők. 19 esetben állapítottak meg olyan esetet, hogy sürgősen kellene reagálni. Ezért úgy gondolom, hogy mielőtt Marokkót kritizálnánk annak azért, hogy az SPS normákat nem tartja be, azért a magunk házatáján is seperhetnénk egy kicsit. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a harmadik országból származó termékek nem felelnek meg az SPS normáknak. Utolsó megjegyzésem, azt gondolom, hogy nagyon szerény ez a megállapodás. Az elmúlt alkalommal is elmondtam, hogy a meg, megállapodás a paradicsom importot 52 ezer tonnával fogja növelni, úgyhogy ezt nem hinném, hogy ez komolyabban veszélyeztetné az európai termelést. Bízom abban, hogy a következő hetekben, még a megállapodás előtt a parlamenti képviselők nagyon komolyan áttekintik ezt a dokumentumot és a számokat, és talán egy kicsit más megítélés alá helyezik majd a véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Clark úr és Lorenzo Fontana, az előadó kapja meg a szót, hogy ezt a nagyon fontos vitát lezer, és akkor utána áttérünk a hetesre. Köszönöm szépen, elnök úr. Értjük, hogy Spanyolország veszélyesebb, mint Marokkó ebben a tekintetben. Azonban engedje meg azt, hogy egy kicsit rendet tegyek a dolgok között, hiszen úgy tűnik számomra, hogy zavar van. Mi agribizottságként be kell, hogy terjesszünk egy véleményt. És nem változtathatjuk meg azokat a pontokat, amelyekről itt szóltunk. Azonban ennek ellenére szeretném elutasítani azt a feltételezést, hogy nem akarunk Marokkóval megállapodást kötni. Azonban a mezőgazdaság különleges szerepet játszik. Meg kell néznünk, hogy a mezőgazdaságnak milyen kifejezett érdekei vannak a megállapodásban. Az előbb hallott kérdések esetében sem én vagyok véleményem szerint az egyetlen, aki kijelenti, hogy a véleményük negatív csöngésű lehet. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem akarjuk a megállapodást javítani. Azonban most arról van szó, hogy az INTA bizottságnak írunk egy véleményt. Bové úr foglalkozik az INTA bizottságban ezzel, és természetesen a mi saját véleményünkkel is foglalkozni fog majd. A mi véleményünk témája is az, hogy mi bizottságként nyilatkozunk erről a megállapodásról, utána pedig a véleményünket megvizsgálja az INTA bizottság. Nem arról van szó, hogy milyen pontjai legyenek a megállapodásnak, nem is az volt a prioritásom, hiszen nem tudjuk most megváltoztatni ezt a megállapodást. Köszönöm, Lorenzo. Akkor most visszatérhetünk a hetes pontra. Ez pedig a 2000 per 75 per EK irányelv módosítása, mely a kék nyelv betegség elleni vakcinálással foglalkozik. Az előadó Janusz Wojciechowski, de szeretnék valamit említeni, és pedig az, hogy ez egy nagyon sürgős anyag, hiszen májusban kezdik a következő oltási kampány. Éppen ezért áprilisban Strasbourgban el kell fogadni a jelentést, és pedig a Strasburgi plenáris héten. Így az elkövetkezendő plenáris ülésen májusban lezárhatjuk ezt az aktát a megfelelési táblázatok itt problémások, amelyeket a bizottság javasolt és a tanács elutasított. Az Európai Parlament álláspontja az, hogy ezeket a táblázatokat is vegyük fel az irányelvre. Ezt az álláspontot 2010. november 25-én az elnökök konferenciája is igazolta, és december 9-én pedig Buzek elnök is említette, hogy mi a parlament álláspontja. De most azonban szeretném átadni Janusnak a szót. Nagyon szépen köszönöm. A leglényegesebb problémákat már említette, amelyek a jelentésemben benne vannak, és amelyek az említett irányelvvel függenek össze. A dolog nyilvánvaló, hiszen arról van szó, hogy szeretnénk megváltoztatni az irányelvet azért, hogy jobb, hatékonyabb oltó anyagokat alkalmazhassunk, főleg Dél-Európában. Hiszen főleg Dél-Európát érinti ez a betegség. A dolog nem vitás, az egész anyagot a biztonság kedvéért még egyszer megtárgyaltam a bizottsággal annak érdekében, hogy kipuhatoljam, hogy a parlament gyorsított eljárása miatt van-e valami az anyagban, amely nekünk nem tetszik, hogy esetleg lobbiztak bizonyos irányokba. Azonban ez nem így van. Tényleg egy nagyon hatékony betegség elleni fellépésről van szó. Az irányelvnek pedig ez a célja. Arról van szó, hogy gyorsabban lépünk, gyorsabban cselekszünk. Amennyiben az áprilisi plenárison már megoldást érnénk el, akkor az új vakcinák már erre a nyárra elkészülnének. Ez azt jelenteni, hogy nem kellene a következő évig várnunk. Azonban ahogy helyesen említette, van még egy eh, probléma a megfelelési táblázatokkal, ez eh, pedig túlmutat az irányelven, hiszen általános gyakorlatról van szó. A előadó nagyon helyesen említette már, és eh, Buzek úr anyagából is olvashattuk ezt, amelyet az elnökök konferenciája megerősített. Arról van szó, hogy minden irányelvnél megfelelési táblázatot, konkordancia táblázatot kellene bevezetni, amelyből kiderül, hogy a tagállamok hogyan ültetik át nemzeti jogrendjükbe az európai irányelveket. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a parlament elfogadta azt, hogy legyenek ilyen megfelelési táblázatok, a tanács is alkalmazkodott az előírásokhoz, ez a jelentés pedig precedens jelent. Ez az az első dokumentum, amelyben egy ilyen megfelelési táblázatot alkalmaznánk. Azonban ma tartottam még a bizottsággal és a tanácssal egy együttes ülést, és a két egyéb intézmény képviselőivel is találkoztam. Ehhez szeretném elmondani, hogy a tanácsban még agályok vannak a megfelelési táblázatok tekintetében. Megállapodtunk abban, hogy még egyszer konzultál a tanács a tagállamokkal abban a reményben, hogy megváltoznak az álláspontok. Jelentéstevőként támogatom ezeket a táblázatokat, hiszen olyan intézkedésről van szó, hogy több átláthatóságot vigyünk az európai jogalkotásba, és hogy eh, hogyan ültetik át nemzeti szinten az európai joganyagokat. Ez a polgárokkal kapcsolatos is. Hiszen ha polgárok látják, hogy hogyan ültetik át az európai jogot a saját államokban, akkor ez hozzájárul az átláthatósághoz. Amennyiben létrejönnének ezek a megfelelési táblázatok, akkor eh, az átlagpolgár sokkal egyszerűbben hozzáférhetne egy joganyaghoz. Azonban vannak olyan félelmek is, hogy amennyiben a tanács nem fogalja el a táblázatokat, akkor az egész eljárás elhúzódik. Akkor lesz egy harmadik olvasat is, az ismét hetekig eltart. Így a májusra tervezett rendelet hatályba lépése ismét elhúzódna, minek eredménye pedig megint az lenne, hogy egy egész oltási szezont elveszítünk. Úgy látom a dolgot, ahogy az elnök mondta, illetve most az Európai Parlament elnöke. Nem szabad eh, annak bekövetkeznie, hogy a megfelelési táblázatok miatt eh, késlekedjünk ilyen fontos joganyagokkal. Támogatom a javaslatot, támogatom a megfelelési táblázatokat is, és remélem, hogy a tanács is hozzájárul ehhez, és hogy nem sokára él majd hatályban lesz az irányelv. Köszönöm. Köszönöm szépen, Janus. Elizabeth jeglekért kért szót. Parancsolja, Elizabeth. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében azt tudom mondani, hogy először is köszönetet mondjak a jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett. Nem sok mindenen kell itt változtatni, módosítani, azt gondolom, hogy támogatást érdemel. Azt szeretném elmondani, és a bizottság felszólalása megint egyértelművé tette számomra, hogy parlamentként ott, ahol lehet, keresztül kell vinni az akaratunkat. Úgyhogy a jelentéstevőt motiválnám erre, hogy tegyen minden tőle telhetőt, meg annak érdekében, hogy a gondolatai megvalósításra kerüljenek. Hogy a bizottságról van-e szó, vagy a tanácsról, egyik vagy másik esetben, mindenkinek ott van a saját felelőssége, és tulajdonképpen a kereskedelmi megállapodások vonatkozásában explicite arról van szó, és ezt a bizottság felintézem, hogyha mindenki a saját felelősséget viseli, nem pedig arról ö, van szó, hogy mindenki, akinek éppen ilyen-olyan érdeke van, így vagy úgy vitázik, vagy érvel. Minden jót kívánok tehát a jelentéstevőnek, mivel kereskedelemről van szó, tudjuk, hogy lesznek pozitív kihatásai ennek, vagy esetleg negatív kihatásai a pénzügyi piacon, illetve a, a gazdákra. Ezeket körül kell járni az Európai Unión belül. Köszönjük szépen, Sergio. Köszönöm szépen, rövid leszek. Természetesen szeretnék én is köszönetet mondani az elnök helyettesnek, aki konszenzusra törekedett és megpróbált minden egyes problémát kikerülni a jelentés megfogalmazásakor. Mégis szeretnék két dologra utalni, amelyek számomra fontosak. Ugye egy olyan jelentésről van szó, amely nem egy olyan témát vet föl, amely nagy problémát jelenteni itt az agrin belül, dacára ennek mégis nagyon fontos témáról van szó az ágazat számára. Ugye a, az oltás, itt a preventív jellegű oltást engedélyezni, és ez az Európai Unióban nagyon lényeges, gondoljunk csak arra, hogy itt olyan országokat is érint ez a rendelet, amelyek a földközi tengeren határosak. Ezeken a területeken tehát javulásra kerülhetne sor itt az új vakcinával, és ez nagyon lényeges itt a rendeleten belül. Teljesen egyértelmű javulást hoznának az új rendelkezések. Mégis van egy dolog, amire felhívnám a figyelmet, és ezt az elnök helyettes úr már elmondta. Osztom a véleményét, ami a megfelelési táblázatokat illeti, Azonban itt az Agrin belül lenne egy nagyon fontos feladatunk, mégpedig az, hogy gyorsítsuk meg ezt a folyamatot. Sokkal rugalmasabban kellene végrehajtani itt a, a rendeletet, hiszen az inaktivált vakcinák már a nyári szünet előtt alkalmazásra kerülhetnének, ezért minden tőlünk telhetőt és felelősségünk szerint meg kell tennünk, hogy nyomást gyakorolhassunk, és ne a megfelelési táblák okozzanak problémákat, és legyenek akadályok. Úgyhogy már most alkalmazni kellene ezeket az inaktivált vakcinákat. Elnök, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon lassan fogok beszélni, hogy fölvehessék még a fejhallgatókat. És köszönöm a szót és szeretném megköszönni ezt a nagyon jó anyagot. Emlékszem, hogy mennyire fontos ez az állatok a tenyésztők számára, hogy most az idén megkapják az oltóanyagot. Nem csak Dél-Európát érinti ez a kérdés, hiszen két nagyon meleg telünk volt a 2000-es évek elején. Így kitört Svédországban is a két nyelv betegség. Ez pedig nagyon rossz hatással volt. Ez azt jelenti, hogy a kéknyelv betegség nálunk is elterjed, ami pedig azt jelenti, hogy ha délen is van, északon is van, akkor egész Európában elterjedhet, amit tíz évvel korábban senki nem hitt volna el. Most pedig használjuk ki azt a technikát, amely lehetőségünkre áll, hogy megszüntessük az állatok szenvedését, és hogy csökkentsük a termelők, a gazdák gondjait is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Polson asszony. Most pedig side of England. Egnyú szót. Én kelet angliai termelőként a frontvonalban állok. És nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy ne terjedjen el ez Nagy-Britanniában. És nagyon fontos az, hogy eh, hatékony vakcinák legyenek. És Kent, Essex, Sussex, Norfolkban eh, a betegség nem terjedt el. Tehát láttuk, hogy ez a vakcina nagyon jól működik. És eh, az Európai Unió most felszólítom, hogy ne bonyolítsa a dolgot. Látom kollégám rázza a fejét, mert a zöldek nem szeretik a vakcinát, de higgy el, az élet sokkal könnyebb velük. Köszönöm. Adesso prima di ridare la parola al vicepresidente Vacevoschi. Köszönöm szépen. Most akkor a bizottságnak is szeretnénk lehetőséget biztosítani, Ládomáda úr, és aztán pedig még az alelnök is. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, és mindazoknak, akik hozzászóltak ehhez a munkához a munkájukat. Azt hiszem, hogy egyhangulag támogatta a parlament a bizottságnak a technikai javaslatait. Azt hiszem, hogy abban is egyetértettünk, hogy ezt a szöveget adoptálni kell méghozzá sürgősen, épp azért, hogy még a nyári időszak előtt a vakcinációk megtörténhessenek. Ugyanakkor látom, hogy van még egy megoldandó probléma, ez pedig a megfelelési táblázatok kérdése. A bizottságban ezzel kapcsolatban rendelkezést tettünk, beletett bevettük ezt a javaslatba magába, és remélem, hogy gyors megállapodás történhet a parlament és a tanács között ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Ládomáda úrnak köszönjük, és most pedig az alelnök úr, Wojciechowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak a megjegyzéseket és azt, hogy szívesen fogadták a jelentésemet. Biztosítani szeretnék mindenkit arról, hogy a legfontosabb célkitűzés az, hogy minél gyorsabban lezárjuk a munkát, és minél gyorsabban használhassuk a vakcinát. Mindent megteszek, hogy ezt a célkitűzést elérjük, és ezt a munkát lezárhassuk méghozzá minél hamarabb. Azt hiszem, a tanácssal állandóan kapcsolatot kell tartanunk a folyamat eh, során, és reméljük, hogy a tanácsot sikerül a mi álláspontunkról meggyőzni, hiszen erre van szükség. Tehát szükség van a megfelelési, eh, megfelelési táblázat eh, ügyében erre, hiszen sokkal könnyebbé tenné a tagállamokban az emberek életét. Technikai szinten ennek nem kéne problémát jelentenie, hiszen nagyon sok más ö, ö, helyzetben sokkal nehezebb a megfelelési táblázatot ö, bevezetni. Tehát a tanács részéről ez a fenntartás remélhetőleg megszül, megszüntethető lenne. Számunkra a legfontosabb az, hogy a vakcinát minél hamarabb alkalmazhassuk, és mindegyik megjegyzést figyelembe fogom venni, és remélem, hogy végül sikerül a jelentést elfogadni, és aztán az irányát maga is minél gyorsabban érvénybe fog lépni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük az alelnök úrnak, és köszönjük ezt a kiváló munkát. Végül pedig az utolsó napi rendi pont következik, ez pedig az antibiotikum rezisztencia kérdése. Megvizsgáltuk az állásfoglalási indítvány tervezetet az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatban, és szükséges, hogy a felügyeleti rendszernek bizonyos aspektusait kiterjesszük az állattenyésztési ágazatra. Ugyanis egyelőre nincsen szabványosított ellenőrzési rendszer, tehát hogy a hatásokat nyomon kövessük. Az állásfoglalás és a szóbeli kérdés a P7 2010 as állásfoglalást követi, amely az állatjóléti tervnek az értékelésével és az értékelésével foglalkozik, ez a 2006-2010-es időszakra vonatkozik. Tehát szükség van egy állásfoglalásra az antimikrobiális rezisztenciát illetően tehát az antibiotikum rezisztenciát illetően. Tehát ez az én nevemben megy, de inkább az árnyék jelentéstevőnek, Ponson asszonynak adom át a szót, aki az előkészítőben részt vett öni a szó. Tak. Köszönöm szépen, és elnézést kell kérnem, kedves kollégák, hogy egy kicsit begyorsultunk, kevés az időnk. A bizottságban egy állásfoglalásról szavaztunk, zöld hétről van szó, és éppen ezért eh, le kellett adnunk az anyagokat minél hamarabb fordításra. Az első dokumentum egy kicsit eh, hiányos, hogy így mondjuk. A tudományos alapok hát olyanok, mint amilyenek kezdetektől fogva voltak, és találkoztam már Strasbourgban az árnyék előadókkal is múlt héten, és nagyon jó találkozó volt, megbeszélés, és sok hasznos javaslatot kaptam. Ezeket a javaslatokat bevettük az állásfoglalási indítvány tervezetbe. Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy az antibiotikumok alkalmazhatósága és szükségessége a férfiak és a nők számára, illetve az állatok számára más. Tehát igazából nem lehet összehasonlítani a modern társadalomban a két élőlény helyzetét, az ember és az állat helyzetét, úgy, hogy ne legyen működő antibiotikum. Tehát ember és állat számára ugyanúgy szükség van az antibiotikumra, és pedig a használható antibiotikumra. Ezután hibáztunk, hiszen itt eh, nem túl következetesen beírtunk egy olyan mondatot, hogy antibiotikummentes mezőgazdaságot szeretnénk. Ez pedig eh, hát egy kicsit furcsa álmodozás. Ezt megváltoztattuk, és itt az alternatív megoldásokat, a további kutatásokat szorgalmazzuk hogy hogyan tudunk megakadályozni egy betegséget úgy, hogy nem alkalmazunk antibiotikumot. Tehát nyilván, ha van alternatíva, az jó. Aláhúztuk annak a fontosságát is, hogy az ellenőrzés lényeges legyen. Tehát volt egy 2006-os antibiotikum eh, tilalom, amely abból indult ki, hogy a növények növekedését gátolja az antibiotikum. De azonban figyelembe kell vennünk most, hogy mely területeken, mely állatok számára, mely dózisban lehetséges az antibiotikum káros hatás nélkül. Múlt pénteken lett kész ez a dokumentum, és eh, már néhány véleményt is kaptunk. Van néhány pont, mely tekintetében a különféle frakcióknak különböző véleménye van. A zöldek szeretnék az ipari mezőgazdaság szót bevenni, hiszen az ipari mezőgazdaság az oka a magas antibiotikum alkalmazásnak. Éppen ezért most megpróbálunk egy kompromisszumot találni, amelyet mindenki elfogadhat. Hiszen roppant, roppant nehéz a megfelelő szót megtalálni. Hiszen közös állásfoglalást kell létrehoznunk. Ez nem az én állásfoglalásom, ez a bizottságunk állásfoglalásunk, és mindenkinek vállalnia kell. És szinte teljes egységet szeretnénk a dokumentumban. Megpróbálok kompromisszumot keresni és találni. Itt többek között a meghatározás tekintetében. Hiszen tudjuk, hogy egy bizonyos állat masszív jelenléte növeli a fertőző betegségek elterjedését. És azok a kollégák, akik szakértő itt, ebben a házban, nagyon jól tudják. És nyilvánvaló az, hogy alapjában véve mi is ki vagyunk téve a fertőző betegségeknek, amelyek állatról átterjedhetnek az emberekre a hét vége előtt egy új dokumentumtervezetet eh, küldünk ki az összes eh, bedolgozott véleménnyel, állásponttal, remélhetőleg eh, néhány nap alatt sikerül megalapodni, hiszen nem olyan óriásak a problémák. Köszönöm. Oké, okay, grazie, vicepresidente. Köszönöm szépen. Paulson asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. García Perez asszony szól. Szeretném csak, csak ismételni szeretném Paulsen asszonyt. Remélem, hogy megtaláljuk a közös álláspontot a bizottságban. És ö, sikerül valóban egyeztetnünk a véleményünket. Még az állásfoglalás tervezetnek az egyensúlyát meg kell találni, és egyetértek azzal, hogy az antibiotikum rezisztencia e, kérdését mind az állat, mind az ember egészség kérdéséből e, meg kell vizsgálnunk. Az állásfoglalás tervezet egyelőre nem biztosítja ezt az egyensúlyt, tehát szükség van változtatásokra. A 12-es az állatok szállításával kapcsolatban nem tudom, hogy tényleg erről szól ez a 12-es pont. Nem az állatkereskedelemről kell beszélni, vagy a kereskedelmi láncról az egyszerű, a, a, tényleg a fizikai termelésről. Az előző dokumentumok e, amelyek ezzel a területtel foglalkoznak, nem utalnak a szállításra. Tehát akkor miért kellene itt a 12-es pontban erre utalni? De Remé, de hát én gondolom, hogy a megállapodást mindenképpen el fogjuk érni, és figyelembe vesszük. Sádemóze asszony. Köszönöm szépen. Nagyon nyitott az előadó az állásfoglalásnak a szerkesztésevel kapcsolatban. Az árnyék jelentős tevek a múlt héten ülést tartottak, és valóban figyelembe vette a különböző hozzászólók véleményét. A közegészség ügy és az antibiotikum felhasználás között van kapcsolat. És az utolsó javaslatban beszélünk erről. Egyet értek, hogy utópia lenne azt gondolni, hogy az antibiotikumoktól megszabadalhatunk az állattenyésztésben. De hangsúlyoznám, hogy fontos elmondani, hogy a felhasználásuk módja Eh, az állattenyésztés módja eh, is befolyásolja, hogy mennyi antibiotikumot használnak fel a mezőgazdaságban. Azt is hangsúlyozni kell, sőt, még jobban, eh, mint ahogy a szövegben szerepel, hogy amikor már a tagállamok adatai megérkeznek, akkor fel kell ezeket az adatokat használni arra, hogy a közösségi szinten is léphessünk. Talán új szabályokat kell hozni, amelyeknek eredményeként talán betilthatják eh, a eh, különböző eh, gyógyszereknek a felhasználását. Tehát európai megoldásokat kell találni. A szállítást illetően egyetértek azzal, hogy minden aspektust említhetnénk, amelyek a különböző baktériumok, korokozóknak az átadását lehetővé teszik és valóban ki kellene küszöbölni, hogy a szállítás maga is lehetőséget biztosan erre. Köszönöm szépen, a vita nagyon élénk volt, és valószínűleg segít majd. Köszönjük Sál Demóza asszony, meg Inis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Polzen asszonynak is megköszönni a munkáját, hiszen többször is foglalkozott már ezzel a kérdéssel a bizottságban. És a megjegyzései azok megalapozottak és kiegyensúlyozottaknak. Tehát látnunk kell, hogy mi történik, és csökkenteni kell az antibiotikumnak a felhasználását. Két bekezdés van, a, például a negyedik, amelyel kapcsolatban van problémám, ennek az utolsó része, tehát hogyha itt a jó szót beleteszik, akkor az azt szugerálná, hogy rossz rendszer van. Én szerintem csak azt kellene itt írni, hogy olyan termelési rendszereket kell bevezetni, amelyek lehetővé teszi, hogy ezt a problémát megoldják. Aztán Más kollégák említették a 12-es pontban előforduló szállításnak a kérdését, ahol a megfogalmazás a fontos, tehát itt a tolerable, tehát az elviselhető szót használják, elfogadható feltétel a magyar fordításban, tehát ez azt jelenteni, hogy a az alkalmazottakat ki kell képezni arra, hogy a stresszt hogy kerüljék el, stb. Tehát az, hogy az állat jóléttel kapcsolatban ne legyenek problémák. Tehát ezt is meg kell vizsgálni. Aztán a hetes bekezdés az FVO és az EFSA költségvetését illetően szerintem ezt valóban figyelembe kell venni, és remélem, hogy kompromisszumokat sikerül elérni az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy március 21-ére kell a módosítókat benyújtani, tehát nem, nincs sok időnk. Elizabeth Jégle. Köszönöm szépen, elnök úr, azt, hogy így belevetette magát ebbe a témába, ugyanezt ké szeretném elmondani Pauzen asszonynak azért, hogy előkészítették ezt a dokumentumot. Amikor elolvastam, számomra is egy, teljesen egyértelmű volt, hogy az állatszállítás és a szállattartási rendszerek kérdése vitás lesz itt a szakbizottságban. Ugyanakkor legyünk azért őszinték egymással, Mindkét esetben olyan helyzetről van szó, ha most az állatszállításra gondolok, ami betegségeket is okozhat, hiszen különböző betegséget hordozó állatok más betegségeket kaphatnak. Úgyhogy a kérdés az az, hogy a megszövegezést hogy tudjuk akkor úgy alakítani, hogy mindenki számára elfogadható legyen. Azt mondanám, hogy a felvetődött kérdések, mint a közös adat szerzés, illetve ezeknek az adatoknak a feldolgozása és ezek alkalmazásba, a kutatás javítása, az ellenőrzés, a felügyelet, a az antibiotikumok hatékony alkalmazása, és leginkább a be, fertőző betegségek visszaszorítása emberek és állatok egészségének megőrzésé, illetően ezek nagyon fontos és lényeges aspektusok, de azért van még úgymond vasalnivaló ezen a passzusokon, annak érdekében, hogy egyértelmű üzeneteket tudjunk közvetíteni. Évek óta vitázunk hogy ezekről a kérdésekről, magam is tanulja voltam nagyon fontos viták során, amikor akár el is, ki is tiltottuk volna az antibiotikumokat a, a tápokból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egy közös és egy jó állásfoglaláson kellene dolgoz, kidolgoznunk. A magam részéről is be fogok nyújtani módosítókat, és pozitívan kívánom befolyásolni itt a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elizabeth. José Bové következik. Oui, uh... Igen. Én is szeretném megköszönni Paulson asszonynak a munkáját, és és a Strasburgi ülésünknek is a jó szervezését. Itt voltam én is, meg a munkatársaim is. Vagy én nem tudtam ott lenni, a munkatársaim viszont ott voltak. Csak két témára szeretnék vissza, visszatérni, amelyek a véleményeim szerint nem eléggé hangsúlyozottan szerepelnek a szövegben, lehet, hogy a tervezetben igen. Tehát, hogyha tudományosan tudjuk ma, hogy a, az állatoknak a koncentrációja az le, szükségesé teszi, hogy az antibiotikumokat felhasználják. Ezek tudományos bizonyítékuk, ez nem a minisztereknek a kérdése, hanem az üzemek nagyságával e függ össze. A másik kérdés, és szeretném, hogyha itt szilárd európai álláspontot képviselnénk, ez pedig a mezőgazdaságban dolgozóknak az e, egészsége, akik itt ezekben az üzemekben dolgoznak, hiszen ők ők állnak leginkább ellen az antibiotikumoknak, hiszen ők e, az állatoknak azt a porát lélegzik be, amelyekben benne vannak az antibiotikumok is. Ma még Ma például egy francia mezőgazdasági szervezet ö, ö, hozott létre tanulmányokat ezzel kapcsolatban. És ennek szüksége van a nyomán követ, nyomon követésére európai szinten kell egy megfigyelő központ azért, hogy a, a tanulmányoknak a mindegyikét figyelembe vegyék, ö, tehát, hogy milyen beszegségeket okozhatnak ezeknek az embereknek. Tehát szükség van egy európai felmérésre mindegyik országokban, hogy megvizsgálják az antibiotikum felhasználásnak ezen hatását is. Köszönöm szépen. Grazie, José. Molto bene. Köszönöm szépen, José. Most pedig Enyó úr Hát az EU-s rendeleteknek a túlzásba vitele az engem kicsit aggaszt, mert azért vannak olyan rendszerek, amelyek már megakadályozzák azt, hogy rutinszerűen alkalmazzák a, az antibiotikumokat. Úgyhogy itt a, az állatorvosokra is nagyon nagy feladat hárul, hiszen valamilyen módon fertőzéseket, amelyek felütötték a fejüket, vissza kell szorítani. Ami a szállítást illeti, itt megint egy kicsit aggodalommal tölt el ez a kezdeményezés, hiszen a juhok szállításánál tudjuk, hogy óriási volumenben kerülnek szállításra ezek az állatok, de azt gondolom, hogy nem kell túl bonyolítani a jelenleg működő rendszert, vannak úgymond izolációs, elkülönítő fázisok, ez úgy tűnik, hogy jól működik, úgyhogy ezeket ne zavarjuk össze, ezeket a jól működő rendszereket. Köszönöm, jó. Akkor a DG Sankónak, Fantáik úrnak fogom megadni a szót, majd pedig Pauzan asszony kap végezetül majd még lehetőséget köszönetet mondanék a vendégeinknek. Albánó úr van itt, Braciliano polgármesterét köszöntöm itt. Cseresznyetermelők Szövetségétől. Őket is köszöntöm. Van Dijk úr, a szó most. Good afternoon, yes, I... Szép délután mindenkinek, nagyon röviden. Azt gondolom, hogy a bizottság számára is természetesen olyan témáról van szó, mely aggájjal tölt el bennünket, és egyfajta hosszú távú stratégiával kellene előállni, ahogyan ez itt többektől el is hangzott. Ez a terület és ez a téma nem új, úgyhogy a bizottság részéről mindenképpen a problémát szeretnénk megoldani, méghozzá konkrét intézkedésekkel. Az az elképzelés, hogy az év vége előtt előállunk egy közleménnyel, egy hosszú távú stratégiát tartalmazó közleménnyel, amely konkrét intézkedéseket tartalmazna. Az állásfoglalás tervezet, amelyről most itt vitáztak, nagyon fontos aspektusok kerültek megfogalmazásra, így az adatgyűjtés, ezek nagyon lényegesek, hiszen ezek alapján lehetne a politikánkat alakítani. A második nagyon fontos dolog a monitorozás. Ez is elhangzott már itt a az eszmecsere során az állásfoglalási tervezet kapcsán, úgyhogy ezzel kapcsolatban is a közleményben köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Paulsen alelnök asszonynak adom át a szót. Mivel megfelelő időben lezártuk, megkérném a koordinátorokat, hogy az ülés után maradjanak rövid idejük itt. Köszönöm szépen. Szeretném José Bovénak megköszönni, hiszen tényleg rámutatott a megfelelő összefüggésekre. És az agribizottságnak is nagyon fontos az, hogy embereket is megtámadnak a multirezisztens baktériumok, tehát főleg a gyermekeket. Tehát eh, az antibiotikumok ellen emberek is rezisztensekké válhatnak. Tehát ezek a multirezisztens baktériumok eh, a normál baktérium flórából nőttek ki. És eh, ez egy kicsit bonyolult biológiai rendszer. Azonban nagyon komoly a helyzet. És amikor például a fiatal állatokkal kereskedünk, szállítjuk őket, akkor pontosan ugyanazt tesszük, mint amikor összezárjuk őket 10, 15, 20 gyerekként. Tehát ugyanúgy, ha összezárjuk őket, akkor Igazából nem lehet a három-négy évnél korább három-négy évesnél fiatalabb gyerekeket így összezárni, akik multirezisztensek. És vészhelyzetben pedig antibiotikumra van szükségünk. Úgy gondolom, hogy mindenképpen politikai állás állásfoglalást kell elfogadnunk, de szigorúan természettudományos kutatások eredményei alapján, hogy mi is ismerjük a következményeket. Tehát például a sertéstenyésztők Európa bizonyos részein és a családjaik már ne léphessenek be a normál kórházajtón, hanem például legyen olyan szabály, hogy igenis valahogy más, hogy jöjjenek be a kórházakban, ne vegyüljenek a többiekkel, hiszen multirezisztensek, multirezisztens baktériumaik vannak, és így károsak lehetnek. Lisbeth Jegle elmondta, hogy arra van szükségünk, hogy világosan szembesüljünk az új helyzettel. És mindenki, illetve a legtöbben tudjuk, hogy mi a helyzet, de senki sem mer igazából foglalkozni ezzel a problémával. Tehát itt az idő, hogy lépjünk. Tehát hagyjuk abba a beszédet, és cselekedjünk. Grazie. Köszönöm szépen Paulsen alelnök asszonynak. Úgy gondolom, hogy igazából egységesek a frakciók ebben a tekintetben. Köszönöm szépen, Paulsen asszony. Emlékeztetnék arra, hogy holnap 9 óra 45-kor kezdünk, tehát rögtön szavazással kezdünk, és pedig a George Lyon véleményről szavazunk. Most a bizottsági ülést lezárom, és szeretném megkérni a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, hogy már most megtartassuk a koordinátorok ülését, 5 perc szünet. Ja, mondjuk, hogy Non lo so. Non si sa.